Good morning, dear colleagues. Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kérném szépen foglalják el a helyüket. Elég gazdag a mai napi rendünk, úgyhogy el kell kezdenem az ülést. El kell kezdenünk a ma délelőtti libe ülésszakot. Először is nézzük a Frontex földközi tengeri térségi tevékenységeit. Alias Fernández urat a Frontex ügyvezető igazgatóját hívtuk meg, hogy a Frontex műveleti tevékenységeiről tájékoztasson az említett régióban. Arias Fernández úr a jelenlegi helyzetet is ismerteti a külső határokkal kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy elfáradt hozzánk a mai napon, idejött hozzánk a szakbizottságba, meg is adom önnek a szót. Haladéktalanul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy elhívták a Frontex ügynökséget a mai ülésre, hogy prezentáljunk. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok a tegnapi bölcs szavazás eredményre, amelyen, amelyen megszavazták a Frontex költségvetését, és köszönöm a megközelítésüket is. Tegnap meghallgattam azt a vitát, mely a Malmström biztos prezentációját követte. Röviden azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy a Frontex hogyan működik. Talán azzal megválaszolom az önök által feltett kérdéseket azok számára, akik nem ismerik a Frontexet, talán ö, hasznos lenne egyesfajta magyarázatot adni. A Schengeni térséggel a tagállamok külső határai közös uniós határokká váltak. És ezekre nagyon nagy migrációs nyomás nehezedik, illetve a bűnözés elleni harccal is foglalkozni kell, és ez a nyomás most már nem csak egy országra nehezedik, hanem az egész unióra. A Frontex feladata az, hogy a tagállamok feladatát támogassa műveleti együttműködések során külső határokon nem kizárólagosan, de főleg olyan műveletekkel, amelyek a szolidaritás és önkéntes együttműködés elvén alapulnak. Talán tudják, hogy a Frontex nem rendelkezik saját technikai eszközökkel, repülőgépekkel, stb. És nincs határőrsége sem, hogy ellenőrizze a határokat. A műveletek során a Frontex a humán és technikai erőforrásokat ellenőrzi, azokat, amelyeket a tagállamok bocsátanak rendelkezésre. Egyébként pedig ezek továbbra is a tagállamok ellenőrzése alatt maradnak, és a tagállamok birtokában, tulajdonában vannak. Van egy nemzetközi együttműködési központunk, minden egyes művelet esetében, és a fogadó ország ennek az elnöke az adott művelet esetében. Egy tengeri együttműködés esetében, akkor, amikor kutatásról és mentésről van szó, akkor a műveletben résztvevő eszközök az illetékes, hatós, az illetékes nemzeti mentési központ ellenőrzése alatt van a műveletet egy műveleti terv alapján hagyják végre, ezt a fogadóországnak is jóvá kell hagynia, és ez egy korábban elkészített kockázat elemzésen alapul a Frontex műveleteit, a Frontex költségvetéséből finanszírozzák. A tagállamoknak visszatérítik azokat a költségeket, amelyeket a részvételük során álltak. Tudom, hogy lehet, hogy ez túl rövid és nagyon alapvető prezentáció, de szeretnék rátenni a fő témánkra. Emellett pedig a szakbizottságok tagjait szeretném Varsóba meghívni, hogy tájékoztassuk önöket a Frontexről, és hogy megmutassuk legalább az egyik műveletünket is, hogyha ezt szeretnék. Ami a mai prezentációmat illeti, azzal kezdeném, hogy tájékoztatnám önöket a földközi tengeri térségi helyzetről és utána röviden elmondom, hogy a Frontex mit, milyen műveleteket tervez az elkövetkező hetekben és hónapokban. Uniós szinten az év első fél évében az, a szabálytalan határátlépések száma megugrott. Június végére két és félszer nagyobb volt ez az arány, mint tavaly ilyenkor. Több mint 121 ezer ilyen esetről jelentettek a tagállamok az év első felében, az tavalyi egész évi 170 ezerhez képest. Ha a korábbi helyzetet nézzük, a tavalyi évet, és ezzel hasonlítjuk össze az idei számokat, láthatjuk, hogy emelkedő a trend, és ha folytatódik ez a trend, ami valószínű, akkor 2014-ben az illegális határátlépések száma magasabb lesz. Az előrejelzés azon alapul, hogy 2009 óta az első fél évben általában alacsonyabb volt az ilyesfajta ö, szám, aztán az év második felében az időjárási körülmények miatt mindig megugrott. Július vége óta a fő utakon emelkedett ez a szám, főleg a földközi tengeri térségből érkeztek, több mint 80 ezeren, a nagy és a kisebb utakon is, Puglián és Kalabrián keresztül is. Voltak nagyobb számokat láthatunk Törökországon keresztül is, és Marokkon, illetve Spanyolországon keresztül. A keleti földközi tengeri térségen keresztül az égei tengeren átérkeztek ezek a személyek. Az eljárás mód általában véve a görög és a török határokon a következő. Többnyire szíriai és afgán állampolgárokról van szó, ők nem Görögországba mennek, hanem általában tovább utaznak valamilyen uniós országba, ahol menedékjogot kérnek és a reggelütések száma főleg a marokkói és spanyol határon ugrott meg. A központi tengeri térségben is megugrott ez a szám, itt mutatom is a következő szlájdon. Augusztus 26-a óta a központi tengeri, a, a földközi tengeri térség központi részében a legmagasabb számokat láthattuk azóta, hogy Frontex ilyen adatokat regisztrál. Több mint 106 ezer ilyen rajtaütés volt, és ez rendkívül aggasztó, hiszen a korábbi években a csúcspontot július-októberi időszakban könyveltük el, amikor a tengeren való átkelés időjárási szempontból is kedvezőbb. Többnyire Libiából jöttek ezek a hajók. Ami pedig a migránsok állampolgárságát illeti, ha megnézzük ezt az időszakot és összehasonlítjuk a tavalyi évvel, akkor Szíriából 30 ezeren érkeztek Líbián és Törökországon keresztül. Többnyire más tagállamokba próbálnak tovább menni, Németországba, Hollandiába és Skandináv országokba, és ott próbálnak menedékjogot kérni. Eritreai állampolgárok is nagyon sokan érkeznek, többnyire egyedülálló fiatal emberekről van szó, Svédországban, Németországban és Hollandiában mennek többnyire. Megpróbálják elkerülni az új lenyomat levételt Olaszországban, hiszen tudják, hogy a Dublini rendelet alapján tovább visszaküldhetik őket a belépési tagországba. Ami a mali állampolgárokat illeti, ez a szám többnyire az olasz regisztrál, Olaszországban regisztráltak száma. Úgy tűnik, hogy az ő esetükben Olaszország a végső állomás. A következő oldalak jobb áttekintést adnak a földközi tengeri térségről. Az olaszországi mentési jövezetet láthatják itt. A következő szlájdon két mentési jövezetet láthatnak, az egyik Olaszországé, a másik pedig az alsó az Máltáé. Ezen az oldalon a Mária Nostrum műveleti térségét láthatják. Ez átkarolja az, az előbb említett két mentési jövezetet. Ez a máltai jövezet pontokkal jelöljük, hogy a különböző rajtaütések száma, az incidensek száma, hol ö, is volt pontosan. Közel van ez a libiai ö, partvidékhez, illetve a Mare Nostrum területén van. A következő szlájdon láthatják, hogy honnan érkeznek a hajók. Ez a térkép mutatja azt, hogy hol bukantunk rá a hajókra, illetve hol bukantak rá a hajókra az indulási országok. Többnyire Líbiából érkeznek ezek a zöld pontok. A, és a Mare Nostrum térséget a lila övezettel jelöltük be. Néhány hajó Egyiptomból indult. Ezek a rózsaszín pöttyök. És ezek főleg a sziciliai partvidékre utaztak. A Puliában felfedezett hajók főleg Görögországból érkeztek, de Törökország volt a kiinduló pont. Mint ahogy már korábban is elmondtam, a számok megugrottak a korábbihoz képest, de Libia a fő kiinduló ország a számokat tekintve. Tavaly 73%-os volt az arány, 2014-ben mostanáig már 86. Főleg eritreai állampolgárok indulnak 27%-ban, és szíriaiak 14%-ban. Egyiptom esetében az innen induló migránsok főleg Szíriából származnak, csak nem a, felük, csak nem a fele ezeknek a személyeknek. A Törökországba érkezők főleg szíriaiak és afgánok, tehát összefoglalva Líbia a fő kiinduló ország, azon ö, migránsok esetében, akikre a földközi tengeren bukkanunk. Főleg szíriaiakról van szó, és eritreaiakról, de más afrikai állampolgárokról is. Tunéziából, Algériából korlátozott számban érkeznek. A számok mellett nagyon fontos emlékeztetni a következőkre is. Először is a Libiából induló migránsok útvonala lerövidült a Mare Nostrum indulása óta, azért most már nagyon sok hajót ki is mentenek. Kevesebb vízzel és üzemanyaggal indulnak ezek a hajók. Ennek a következménye az, hogyha nem mentik ki őket időben, akkor a kockázat is nagyobb. A hajók szegényes hajók gyakran a migránsok megpróbálják kihasználni azt, hogy megfelelő idejárási körülmények vannak, megfelelő szél, stb. Naponta mintegy 50 hajó indul, és ez nagy szám, nehéz őket így kimenteni. Ezek a fotók azt mutatják, hogy hogyan mentik ki ezeket a hajókat, azokat a hajókat, amelyek Libiából indulnak, többnyire tunéziai állampolgárokat szállítottak. Az eljárásmód a következő. Tunéziából indul a hajó, a libiai vizekre érve pedig a Libiából érkező gumicsónakon érkező migránsokat veszi fel, és a halászhajóra is onnan viszik tovább. Az első kép mutatja azt, hogy mekkora a távolság a hajók között. A 15 méteres hajó mintegy 300 személy tartózkodik. Aztán láthatjuk azt is, hogy hogyan mentik át a hajókat. A halászok pedig a különböző a tengeren hagyott üres csónakokat akár 50 ezer USA dollárért is értékesítik Líbiában, ezt követően. És akkor visszaugranék a tízes oldalra, ha megengedik. Röviden beszélnék a földközi tengeri térség központi részében tervezett műveletekről. A Frontex két műveletet koordinál, Dél-Sziciliánban Hermeszt, illetve az Eneas műveletet Publiában és Kalábriában. 22 tagállam vesz ebben részt jelenleg. Mindkét művelet a tervek szerint szeptember végén zárul majd le. Figyelembe véve azt, hogy a menekült áradat továbbra is erős, még két hónappal meghosszabbítjuk ezt a, ezeket a műveleteket november végéig. Az erőforrásokat enyhén emeljük azzal, hogy más operatív műveleteket megkortítunk. És akkor a 2,3 millió eurót, amely szükséges a Hermes műveletre, átcsoportosítjuk arra. De ezt követően a pénzügyi eszközeink, teljesen, erőforrásaink teljesen kimerülnek majd. Egyelőre az olasz hatóságok nem igazolták vissza azt, hogy mi lesz a Mare Nostrum jövője. Nem tudjuk, hogy vége lesz majd ennek, és ha igen, akkor ez mikor lesz. Mindazonáltal, tekintve, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv, egy új műveletet tervezünk, ennek a neve a Triton lenne. Holnap Rómában lesz egy értekezlet, azon fogják megbeszélni ennek a műveletnek az esetleges részleteit. Akkor, amikor a részleteket megbeszélik, azt követően felhívjuk a tagállamok figyelmét erre, és megpróbálunk pénzeket átcsoportosítani, hogy finanszírozni lehessen ezt az új műveletet. De hangsúlyoznám még egyszer, hogy a Triton művelet nem fogja helyettesíteni a Mare Nostrumot, sem mandátumát tekintve, sem pedig az erőforrásokat tekintve, mert ez nem, ezek nem teszik ezt lehetővé. Az új művelet a jelenlegi Hermes és Eneas műveleti területet fedi le. Tehát nagyjából képet kaphatnak arról, hogy ezek a műveletek hol, hol zajlanak majd. Ezért ez a művelet közelebb húzódik majd az európai partokhoz, mint a Mare Nostrum. Több forrást szeretnénk erre szállni, mint a jelenleg zajló két műveletre. A becsült költségek havonta kb. 3 millió eurót tennének ki. Tehát, elnök asszony, hogy lezárjam a műveletemet, a Triton művelet két tényezőtől fog függni. Egyrészt attól, hogy a bizottságnál mekkora erőforrás áll rendelkezésre, és mit lehet majd átcsoportosítani, hogy lesznek-e erre megfelelő alapok. Emellett pedig azon is múlik, hogy a tagállamok mennyire lesznek hajlandóak pénzügyi és emberi erőforrásokat csoportosítani erre. Köszönjük szépen ezt a részletes beszámolót. Kollégák, mondanom sem kell, hogy rengetegen kértek szót. Így tehát most le is kell zárnom a hozzászólók listáját. 3, 4, 5 új jelentkező van még. Mindenki másfél percet kap. Nagyon szigorú leszek. Uh, I will start uh, to, read the names to know that everybody is... Elolvasom a neveket, hogy mindenki tudja ellenőrizni. Uh, Mrs. Olmeyer, Mrs. Wikström, Mrs. Keller, Mrs. Guillaume, Mr. López Aguiar, uh, Mr. Kirkos, uh, Mrs. Renaud Dallon, Mrs. Vergia, Mr. Hala Aho, uh, Mrs. Kienge, and Mrs. Gomez. Uh, and Mrs. Uh, I don't uh, see your name. Spinelli. Spinelli Mrs. Spinelli. And then I close now the... És most már tényleg lezárom a listát. Még egy valaki? Akkor már csak egy percet adok mindenkinek. Szippel asszonynak adok szót, ne veszítsünk időt, parancsoljon. Ja, vielen Dank, Frau igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Hát megpróbálom egy percben összefoglalni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy világosá tették még egyszer azt, hogy a Frontexnek melyek az illetékességei, és hogy elmondták azt is, hogy a tagállamok miben felelősek. Ehhez is kapcsolódik a kérdésem. A parlament azt kérte, hogy a Frontex műveletek során vegyék figyelembe, tartsák tiszteletben az alapjogokat. Mi a helyzet a tagállamokkal való együttműködésben ezzel kapcsolatban, és a Frontexnek hogyan a Frontex hogyan tudja érvényesíteni ezzel kapcsolatban a saját elképzeléseit? Emellett említette, hogy növekszik a menekültek száma, és említette, hogy az illegális határátlépők száma is emelkedett az úgynevezett illegális határátlépéseknél mi a súlypont a származási országokat tekintve, és hogyan tudják, hogy illegális bevándorlókról van szó, és nem menekültekről. Továbbá, hogyha menekültek száma növekszik, akkor feltevedik a kérdés, hogy a tagállamok hajlandóak-e további pénzeszközöket és további emberi erőforrásokat rendelkezésre bocsátani azért, hogy a megnövekedett feladatoknak eleget lehessen tenni. Erről nem hallottam semmit, holott ez is egy nagyon fontos pont. Az utolsó megjegyzésem a következő. Tegnap már beszéltünk a Frontex Plus új programról, lehet, hogy időközben már átnevezték. Számunkra nem világos az, hogy adott esetben hogyan lehet világosan elkülöníteni egyrészt az olasz kezdeményezést a tagállami egyéb kezdeményezésektől, és hogy a Frontexnek ezzel kapcsolatban mi lehet a hozzájárulása. Olmeyer. Köszönöm, Holmeyer asszony következik. Köszönöm szépen, önök asszony. Kedves kollégák, először is elmondanám, hogy három kérdésem van. Az első kérdés a következő. Mekkora hajlandóság az együttműködésre? Főleg Görögország Olaszország mennyire hajlandó a Frontex-el együttműködni? Van-e nyitottság, létezik-e a kölcsönös tájékoztatás, vagy pedig azt állapították meg, hogy vannak bizonyos fenntartások, és hogy visszatartanak az országok információkat. Második kérdés, van-e tudomásuk arról, hogy milyen pénzügyi eszközöket kap adtak a különösen érintett tagállamok. Erről nem tudunk számokat, és ha igen, akkor mi is ennek az oka. Továbbá érdekelne az is, hogy van-e teljes bepillantásuk a menekültek regisztrálási folyamatában, a felvételi folyamatban, hogyan zajlik ez, hogyan zajlik a velük lebonyolított első interjú, teljes mértékben tisztán látunk, tudjuk, hogy hogy zajlik, vagy a Frontex-szel való együttműködést ilyen tekintetben nem értékelik, bármi is legyen ennek az oka. Az utolsó kérdésem. A földközi tengeri térségen működő egységek készen állnak-e arra, hogy a Frontex-el továbbképzési tanfolyamokat bonyolítsanak le, szervezenek meg, például a menekültekkel való bánásmódra vonatkozóan. Köszönjük, Fixrom asszony, a következő a sorban. Köszönöm, elnök asszony! Üdvözlöm a Frontex részéről eh, a vendégünket, nagyon érdekes volt a beszámolója. Jó azt tudni hallani, hogy mi folyik. Ebben a házban a Frontexről mindig folyamatosan folyik a vita. A vonatkozó szabályok már jó néhányszor megváltoztak. A Frontex évek óta napirenden van. A Frontex Plus operatív terve mikor áll majd rendelkezésre az Európai Parlament képviselői számára annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen garanciákat tudunk biztosítani az alapjogok tisztelete érdekében. Ez kulcsfontosságú számunkra. A Triton műveletről is hallottunk. Mi az előnye annak, hogy változnak a nevek, komolyan változott a műveleti, operatív terv, vagy mi lesz a különbség a Triton és a Daniels és Hermes között, és a Frontex Plus között. Hogyha ezeket a Tritonhoz hasonlítjuk, mi a különbség közöttük? Nyilván kell, hogy legyen különbség, mert nem lenne más nevük. Tudjuk, hogy ezek a műveletek, ennek, ezeknek a műveleteknek a sikere attól függ, hogy a tagállamok hajlandóak-e részt vállalni ezekben. A tagállamoktól milyen ígérvényeket kaptak eddig? Kérem, adjon áttekintést vonatkozóan is, hogy mennyire hajlandóak vagy úckodnak a tagállamok attól, hogy a Frontex műveletekben részt Köszönöm, Wikström asszony, Keller asszony. Thank you very much. Köszönöm szépen. Roppant érdekes volt ez a prezentáció. Még jobb lett volna, hogyha láthattuk volna tényleg a diákat eh, értékelhető méretben, úgyhogy talán el tudja küldeni nekünk ezt ezeket. De a Triton művelet nagyon érdekes, hiszen ez mentési művelet, azaz humanitárius, vagy határőrizeti? Most melyik? Hogyha valóban mentést céloznak ezzel, akkor határőrizeti ügynökségként a Frontex hogyan fogja ezt ellátni? Nem humanitárius segélynyújtó szervezet a Frontex, hanem határőrség. A kettő hogy egyeztethető össze? a 3 millió euróról beszélt, milyen költségvetési sorból jön majd ez a pénz, és a tagállamoktól milyen ígérvényeket kapott eh, arra vonatkozóan, hogy részt válnak ebben, és mit adnak a tagállamok? Hajókat, embereket, eh, repülőket, helikoptereket? És önök mit várnak a tagállamoktól? Persze, ez nem fogja megoldani azt a problémát, hogy az emberek az életük kockáztatására is megpróbálnak európai partokra, eh, partokon lábat Eh, vetni. A megoldás csak az lehet, hogyha megtaláljuk a legális módját annak, hogy Európába jöjjenek ezek a menekültek. Hogyha menekült egy rendszer eh, nem mm, működik ezen menekültek esetében, akkor az nem lehet megoldás, hogy egyre több határőrt küldünk a déli végekre, nem legális megoldásokat kell találnunk erre. a, a Frontex iránymutatások, illetve a tengeri határok körzetére vonatkozó iránymutatások, amelyeket most fogadtunk el, pontosan hogyan kapcsolódik e mindez ehhez a feladathoz? Guillaume asszony következik. Igen, köszönöm. Érdekes volt az a e prezentáció. A Frontex kapcsolatban nem először merül az fel, hogy határőrizet a Frontex szerepe, illetve a mentési műveleteket is el kell látnia. A műveletek káros hatásairól is szólt, ezt érdekes volt hallani. Például, hogy kevesebb, a rövidebb utakkal számolnak, kevesebb vizet, kevesebb üzemanyagot kapnak ezek a menekült hajók. Ez nyilván egy, egy itt visszaüt a, a, mű, a Mare Nostrumnak ez egy káros hatása. A Frontex eredeti szerepéhez kezdünk visszatérni, hogy a határokat őrizni, vagy inkább marad még a mentési munkát is. A európai migrációs koordinátor kinevezéséről beszélt a francia miniszter, ezzel mi lesz? Köszönöm, López Aguilar úr a következő sorban. Ah, köszönöm, elnök asszony, én is érdeklődve figyeltem ezt a prezentációt a Frontex részéről, és elképesztő, hogy meg, mennyire nem látnak az emberek tisztán a Mare Nostrum tekintetében és a Frontex Plus ügyében. Tegnap Mamström asszony esetében is tapasztalhattuk, hogy eh, különböző olasz kormányzati nyilatkozatok félrevezettek bennünket, hiszen azt hallottuk tőlük, hogy a Frontex Plus átvenne majd. Tehát nem folytatása lenne a Mare Nostrumnak, hanem átvenni annak a helyét. Félreértettünk valamit? Az emberkereskedők, ezek a maffia típusú szervezetek, akik az emberek életével kereskednek és pénzért hozzák őket Európa partjaira, kevesebb üzemanyagot és vizet tesznek a hajóra, mert tudják, hogy majd megmentik a hajón lévőket? Hát honnan szereznek erről tudomást? Mit tud erről mondani? Ők teljesen tisztában vannak ezzel? honnan ismerik még nálunk is jobban, képviselőknél is jobban a földközi tengeri műveleteket? Köszönjük a Pezeglárnak, Kirkosz úr következik. Köszönöm szépen, e, akár csak Keller e, asszony, én is szeretném, hogyha beszélne arról, hogy e, ki, honnan jön majd ez a 3 millió euró, görög tapasztalatokkal láthatjuk, hogy még a Frontex segítségével is milyen nehéz a helyzet. Úgy érezzük, hogy nálunk görög partokon is erősíteni kell a Frontex jelenlétét, és van valami elképzelés, hogy a tagállamok mit hajlandóak vállalni, mit, milyen mértékben és mivel hajlandók részt venni ezekben a műveletekben, hogy ne csak azoknak az államoknak kell viselni ezt a terhet, ahol eh, ahova érkeznek ezek a menekültek, hiszen eh, Görögország, Olaszország nem tudják, hogy Málta nem tudják egyedül megoldani ezt a problémát. Erről jó lenne, hogy szólna valamit. Köszönöm elnök asszony. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága szerint az Európai Unió partjaihoz igyekvők közül 2000-en vesztették életüket csak idén, ez egy óriási emberi tragédia. Éppen ezért az Európai Uniónak és minden tagállamoknak kell felelősséget válni ezen probléma megoldásáért, hogy ezek az emberi tragédiák ne fordulhassanak elő újra az a Frontex Plus-ról hallhattunk, ami a Mare Nostromot kiegészíteni. A Frontex már bejelentette, hogy ebben a folyamatban részt vesz majd. Ugyanakkor ez ö, túlmutat a jelenlegi erőforrásain, ö, mi lesz akkor, hogyha már megmentették ezeket a menekülteket, és többen e, mondják azt e, ma reggel is, hogy a megoldás az, hogyha minél több tagállam részt vesz ezekben a műveletekben, ha igazi európai szolidaritásra tesznek tanúbizonyságot. Sí, Mrs. Verzsia. Zsia asszony. Köszönöm elnök asszony. Én is szeretném ezeket a dokumentumokat megkapni, mert mindenféle számokat hallhattunk, láthatunk. Jó lenne, hogyha a Frontex-től származó konkrét adatokat megkaphatnánk. Ezt erről is köszönjük. Az emberi jogok tiszteletben tartása és a nemzetközi kötelezettségek tekintetében a parlamenti ciklus elején elfogadtunk egy, egy ilyen szöveget. Tudjuk, hogy a Mare Nostrum a Lampedusa-i dráma után indult be, Eh, tavaly októberi 200 eh, eh, ember életét követelő drámát követően indult be ez a művelet. Mindenféle számokat olvashatunk, hogy hogy alakul a Mare Nostrum. Éppen ezért szeretném azt tudni, hogy mi történik ezekkel a megmentett menekültekkel. A, ezek többsége Eritreából származik, és, és potenciálisan menekült jogért folyamodni kívánó emberekről van szó, menedékjogért, menedékesekről van szó elsősorban. Beszélünk arról, hogy ennyivel mennek fel a költségek. Jó lenne tudni, hogyha körültekint tőlen látnánk el. E, e, e. A nemzetközi helyzet tükrében alakul a helyzet a menekültő területén is, főként a földközi tenger térségében. Ezért a a Frontexnek a jelenleginél körültekintőbbnek kell lennie, hogyha jól látom a számok alakulását, plusz-minusz százezer emberről van szó. Mindjárt, be, mindjárt befejezem, elnök asszonyt. A, az olasz kormánytól mindenféle nyilatkozatokat hallhattunk. Mindannyian tudjuk, hogy egyes tagállamok blokkolják a tanácsban az európai jogszabálytervezeteket, és szerintem tarthatatlan az, hogy amikor embereket próbálunk megmenteni, akkor pénz, pénz jelentsen akadályt. Thank you, Chair. úr. úr, köszönöm. Ön szerint eh, akkor ezekkel a mentőműveletekkel tulajdonképpen azt értük el, hogy még többen próbálnak átkelni a földközi tengeren, és így közvetve a tengeri tragédiák számának növekedését idéztük elő. Más kollégáimhoz hasonló módon magam is szeretném tudni, hogy a Frontex most akkor határőrizettel foglalkozik, az illegális bevándorlás megelőzésével, vagy egész egyszerűen tengeri mentő műveletekkel foglalkozik már csak. Köszönöm, kiengassza. Eh, grazie, anch'io qualche... Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány kérdésem. Sok szakmai részletet hallottam idáig, de egy hosszú távú politikai kitekintést hiányolok. Tudnunk, tudnunk kéne, hogy merre halad a bevándorlási és migrációs politika, és menekültügyi politika. A Mare Nostrum nagyon komoly eredmény volt, de mi a helyzet a visszatol, visszatoloncolásokkal? Jó lenne, hogyha ez igazán megváltozna, és ebből megmentés lenne. Hogyha ez a kulturális váltás nem születik meg, hogyha nem kezdünk el máshogy gondolkodni a bevándorlásról, akkor milyen jövő vár ránk? A Frontex a Tritont szeretne, szeretné elkezdeni gyakorolni, de kérdésem az, hogy a, az, az emberi mi volt -a ezeknek a migránsoknak, ez miért nem fontos? Aztán Olaszországban több millió ember sorsát kell Olaszországnak a szívén viselnie. Miért nem szolidárisabb Európa? Illetve még egy dolog, hogyan foglalkozik a Frontex az emberi jogok védelmével. Köszönöm, Gomez asszony, köszönöm. Szerintem is európai feladat az, hogy a migránsokon segítsünk, nem csupán a határmenti országok feladata ez. A kérdésem, hogy mire van szüksége? Mandátumra, pénzügyi forrásokra gondolok. Mire van szüksége a Frontexnek ahhoz, hogy jobban végezze, végezze a munkáját, és itt az emberi jogokra is gondolok. Kérdezem, hogy hogy az Európai Uniós határ misszióval milyen interakciója volt a Frontexnek, ugye valószínűleg továbbra is érkeznek Líbiából majd a bevándorlók, líbiaiak is jönnek, tehát nem csak Líbián keresztül más országokból származók, hanem líbiak is érkeznek, ilyen nigériaiak, stb. stb. Állam összeomlása miatt a líbiaiak is egész biztos elérnek ide. Köszönöm. Spinelli asszony. Spinelli. Ho sentito in questi giorni e... A napokban, és ma is hallottam Fernández úrtól, hogy a Mare Nostrumot nagy sikernek értékelik. Legfőképpen azért, mert a Mare Nostrumnak sikerült az, ami a Frontexnek nem, tehát bevándorlókat ment meg. Most már tudjuk, hogy a Mare Nostrumot nem váltja fel a Frontex Plus, sem a Triton, sem a Hermész. Tehát nem fogják felkutatni és megmenteni a menekülteket. Milyen, lehe- milyen lehetőségeink vannak, Oroszországot magára hagyják, avagy megszűnik a Mare Nostrum, és az emberek meg fognak halni a földközi tengeren. Fernandez tudatában van annak, hogy ez a két lehetőségünk van összesen? Az alapjogi kortának és az alapszerződés 80-as cikkét sárba tiporják, hogy ez a 80-as cikk azt mondja ki, hogy szükség esetén a tagállamoknak szolidaritást kell vállalni, illetve az alapjogi kartában a tengeren való visszatoloncolás gyakorlatát betiltja. Köszönöm, Poliéze úr. Köszönöm. Mire is való a Frontex plusz. A Tritonnak mi lesz? A Triton hogy fog kinézni pontosan? Többen is rákérdeztek már erre. A már mi történik akkor, hogyha már a Nostrumnak nem lesz folytatása? Ugye ezt halljuk az elmúlt hetekben a sajtóból. Köszönöm, mondja Korra úr. kérdezném, hogy a Frontex Plus, a Frontex, a Mare Nostrum és a Triton között mi lesz majd a kapcsolat? A határmentiek úgy érzik, hogy az európai intézmények őket elhagyták. Én szicilei vagyok, és nap mint nap megéljük ezt a problémát. Nagyon nagy az űrzavar, nem tudjuk, hogy lesz-e valami, az Európai Unió megjelenik-e majd. Még egy dolog, a Frontex Plus vajon csak a nemzetközi vizeken, vagy a tagállami vizeken lesz majd alkalmazandó? Ha jól tudom, akkor 83 millió lesz ennek majd a, ennek majd a költségvetés, és ebből 32 millió csak az adminisztrációra. Ez biztos, hogy okosan van így elosztva? Nem lehetne az operatív költségeket jobban támogatni? kérdezem, hogy nem lenne megfelelőbb az, hogyha mondjuk Lengyelországból a Frontex központját Szicíliába helyeznénk el? Thank you, Mr. Fort. Köszönöm szépen. Fort úr. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich habe vor... Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A következő a kérdésem. Ha a Triton művelet közebb hozza az uniós területekhez a határt, akkor Kérdés, hogy a menekültek tudni fogják-e, hogy több üzemanyaggal és élelemmel kell elindulniuk? Vagy számolhatunk egyenesen azzal, hogy majd csökken a menekültek száma? Továbbá, mi a helyzet a kimentett személyekkel? Visszaküldik? Vagy... És mi a helyzet az eszközökkel, ez, amikkel beérkeznek, elkobozzák? Továbbá említette hogy sokan csak egy harmadik országban döntik el azt, hogy menedék kérelmet nyújtanak be. De mi a helyzet azokkal, akik nem nyújtottak be ilyen kérelmet, de Szicilián vagy olasz földön tartózkodnak továbbra is? Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Mindenkinek megköszönöm a kérdéseket. Örülök annak, hogy mindenki ilyen fegyelmezetten betartotta a hozzászólási időt. Most pedig Arias Fernández úr következik. Remélem, a lehető legtöbb kérdése meg tudja adni majd a választ. Köszönöm szépen, elnök asszony. Próbálom, próbálom. Elnézést kérek, hogyha néhány dolgot elfelejtek, vagy kihagyok. Egy nehéz dióval kezdem. A Frontex soha nem adta a nevét se, semmilyen fellépéshez, művelethez, a Frontex Plus félreértés. Ma is, tegnap is hallottam erről, Malmström asszony is beszélt erről. A Mare Nostrum és Triton között az a különbség, hogy a két művelet eltérő természetű. Már egy Nostrom alapvetően a menekültek felkutatása és megmentése, a Triton viszont határvédelem, rekoncentrál, koncentrál, de természetesen az emberi életek megmentése itt is prioritás. Az ügynökség az ügynökség által szervezett határvédelmi fellépések sokszor a gyakorlatban emberéletek mentésével foglalkoznak leginkább. Az Inász és a Hermész ez hasonlít ezek. Nézzük, hogy a határőrök mivel dolgoznak. Nos, a határőrök hajói általában nem alkalmasak arra, hogy az összes menekültet felvegyék, tehát egy, part, egy parti őrség által működtetett hajó nem alkalmas arra, hogy 300 embert fölvegyen. Aztán az alapjogi, alapjogi kötelezettségek, illetve a Frontex által koordinált tengeri fellépések megváltozott szabálya. Ez benne van a műveleti tervben, ezt, for, ezt természetesen folyamatosan vizsgálni kell, és ellenőrizni. A Frontexben van egy alapjogi felelős, ez a felelős, ez a tisztviselő csak a Frontex igazgatói tanácsának felel, tehát nem az én beosztottam, és nem az igazgató beosztottja. Nagyon fontos pozíció ez, ő ellenőrzi, hogy, ez, hogy ezeket a szabályokat teljesíti-e a Frontex. Sokan nem látták a diákat, úgyhogy ezeket ki fogjuk nyomtatni, és mindenkinek el fogjuk juttatni. A származási országokról, a, a nemzetiségről, a, a számokról, a számokra vonatkozó kérdéseikre ebben találják meg a választ. A menekülteket a migránsoktól hogy lehet megkülönböztetni? Egy módja van ennek, mhm. és ez sem százszázalékos. Ez pedig az, hogy azonnal egy teljes screeningen esnek át ezek a menekültek, vagy bevándorlók, amint megérkeznek. Tehát megpróbálják megpróbál megállapítani azt, hogy kinek van szüksége nemzetközi védelemre, és kik azok, akiknek elvileg nincs ehhez joguk. De ez tagállami feladat. Ebben a Frontexnek nincs feladata. A Frontex tanácsai, tanácsadói segítenek ebben a munkában a tagállami szakértőknek, és de a státusz a tagállami feladat, és ők viszik tovább aztán a menekült státusz kérelmet is. a kérelmek száma, illetve a menekült kérők, aztán a menekült státusz megkapók számáról tájékoztattak minket. Nézzük a pénzügyi forrásokat, illetve hogy a, a legnehezebb helyzetben lévő tagállamok mennyivel járulnak hozzá a Frontex költségvetéséhez. Most a Frontex az EU-s költségvetéséből szerzi a forrásait. Tudjuk, hogy az EU-s költségvetés hogy néz ki, a tagállamok egyformán, tehát mindegyik tagállam ugyanúgy fizet be. Nem attól függ a tagállami befizetés mértéke, hogy kevesebb vagy több bevándorló érkezik egy-egy országba. Még nem tudjuk, hogy hány tagállam lesz hajlandó a Tritonban részt venni. Hogyha a részletekről megegyezünk az olasz hatóságokkal, akkor valószínűleg jövő héten felhívjuk a tagállamok figyelmét arra, hogy lehetőség van immáron hozzájárulásokat megtenni? Miután a két jelenlegi műveletben sok tagállam vesz részt, most úgy gondolom, hogy a következő műveletben is sokan kívánnak majd részt venni. A Hermészben 16 tagállam vesz részt, az Éneászban pedig 18. Görögország Spanyolország, Ola, Spanyolország, Olaszország az összes műveletben részt vesz. Tehát például az olasz műveletben Görögország és Spanyolország is részt vesz. Nyilván Olaszország is, ők a gazdák. És Olaszország részt vesz a görög országban vagy a Spanyolországban folytatott műveletekben is. Érdemes lenne talán Még egyszer talán érdemes lenne elmondani, hogy az életmentés a legfontosabb, de, mint említettem, a most kidolgozandó műveletnek a, pri, a legfőbb fókusza a leg, mégis a határvédelem és a határőrizet. Vajon hogyan szereznek tudomást az embercsempészek ezekről a műveletekről, az ember csempészek, bűnözők. Bűnözői hálózatoktól kapják ezt az információt. A Mare Nostrum sokat szerepelt a sajtóban. Szerintem nem volt nehéz az ember csempészeknek erről át tudomást szerezni kapcsolódik ehhez, hogy, és ezt már korábban is mondtam, a, a útnak induló migránsok száma nagy mértékben megemelkedett a Mare Nostrum elindítása óta. Nem szívesen mondom azt, hogy ez sokkal inkább elősegítette a migránsok elindulását, vagy útnak indulását, de az emberek úgy vélték, és az embercsempészek is, hogy érdemes eh, több embert tudnak indítani, úgy is megmentik őket. És így kevesebb élelmet, kevesebb ivóvizet, kevesebb üzemanyagot kell a egy-egy útba befektetni. közös teherviselés. Hát ehhez nincs sok hozzáfűzni való. Nyilván a déli államokba érkező déli államokba érkező migránsoknak valahogyan el kéne jutni más tagállamokba is, tehát érdemes lenne őket szétosztani, de ez egy politikai kérdés, én nekem nem tisztem, hogy erről beszéljek ehhez nem tennék hozzá semmit. Lívia. Bizonyára tudják, hogy a líbiai helyzet folyamatosan romlik. az Európai Uniós eh, libiai misszió, amit a külügyi szolgálat vezet, visszatért eh, Olaszországba és Máltára, hiszen a biztonsági helyzet Líbiában tarthatatlan, tehát vissza kellett, ki kellett őket eh, menekíteni, és immár Máltán és Olaszországban dolgoznak. Az EU misszióna tehát nem, nagy, nem tud igazán segíteni a bevándorlók a bevándorlási kérdésben. A 83 millióból vajon mekkora összeg fordítódik majd az adminisztratív költségekre? Ugye azt mondjuk, hogy adminisztratív pénzek ezek, de ebből fizetjük ki a fizetéseket, a, a, a az irodák fenntartása ebből folyik, illetve a komputereket is ebből fedezzük, enélkül nem lenne képzés, enélkül nem lenne kockázatelemzés, enélkül nem lennének dolgozók. Nyilván az adminisztráció szónak elég negatív a konnotációja, de ne felejtjük, hogy ez valójában mit takar. Korábban is említettem már, hogy mennyire tudjuk, illetve nem tudjuk a menekültügyi kérelmek sorsát végigkísérni. Azt sem tudjuk vég, nyomon követni, hogy mi lesz azokkal, akik nem, kapták, nem kapják meg ezt a státuszt. Sokszor ezek a személyek kapnak valamiféle átmeneti uh, itt tartózkodási engedélyt, de ez a tagállamonként változik. Uh, Köszönöm szépen, hogy ilyen részletesen válaszolt a kérdésekre, és köszönjük, hogy uh, eljött hozzánk. Azonnal bele kell vágnom a következő napi rendi pontba, mert már 15 perces késésben vagyunk. Földközi tengeri uh, térségi Task Force, július 22-i ülésünk faluapja következik. Megbeszéltük a bizottság munkadokumentumát, akkor és a Task Force munkáját. És a tagok jó néhány olyan kérdést intéztek a bizottság képviselőhez, mert a bizottság nem tudott megválaszolni. Ezért Rajte úr, a DigiOM főigazgatója elmondta, hogy hajlandó visszajönni, de hogy foglalkozunk még ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen, hogy újra itt van. Azonnal meg is fogom önnek adni a szót. A tagok olyan kérdéseket tettek fel, melyek az integrált megoldásra vonatkoztak, a származási országával együttműködésre. Így érdeklődve fogjuk meghallgatni azt, amit ön elmond. Meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Gál asszony. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy öröm a számomra, megtiszteltetés, hogy újra itt lehetek Önökkel. Az a benyomásom, az az érzésem, hogy akkor, amikor ígéretet tettem arra, hogy visszajövök és megválaszolom azokat a kérdéseket, amelyeket feltettek akkor, amikor a Task Force-ról szóló jelentést megbeszéltük, önök nem tudták azt, hogy időközben Malmström és Hilary's urakat meg fogják hallgatni, mielőtt én ide visszajövök. Úgyhogy lehet, hogy időközben már jó, jó néhány kérdésüket megválaszolták. De az is lehet, hogy olyan kérdéseket fognak feltenni, amelyekre még mindig nem tudok válaszolni, és akkor vissza kell jönnöm még egyszer. Majd az elkövetkező években. elhangzott az, hogy a nyári szünetben a menekültekkel és általában a világgal kapcsolatos helyzet alapvetően megváltozott. Ha megnézzük, hogy mi zajlik Ukrajnában, ha megnézzük, hogy Szíriában mi zajlik az ISIS-szal és Irakban, ha megnézzük az Izrael izraeli és palesztinai helyzetet, ha megnézzük Libiát, ha megnézzük a Task Force-ról szóló jelentést, mely egyébként egy munkadokumentum volt, és amelyet májusban adtunk ki, akkor elmondható, hogy Láthattuk, hogy időközben mennyi minden megváltozott. És azt is tudhatjuk, hogy nincs semmiféle varázslatos megoldás erre. Még nem tudom, hogy ki lesz az én biztosom, de a személyével, vele együtt a migrációs politikát fel kell lendítenünk, többet kell majd tennünk, mint amennyit most teszünk. Európai Uniós szintű erőteljes gondolkodásra van szükség a bizottsági eh, szolgálatokban is. Emellett közösen el kell gondolkozniuk a tagállamoknak. Európai Uniós szinten meg kell beszélnünk, hogy a menekült áramlatokkal hogyan bánjunk. Mert én biztos vagyok abban, hogy az év végére olyan számokkal szembesülünk, mint annak idején, amikor az arab tavasz elindult. Ha megnézzük a menedékkérők kérők számát, azt, hogy ez a tagállamokban hogyan alakul, akkor elmondhatjuk, hogy már most is nagyon problémás, nehéz a helyzet. Ezért a tagállamok, az Európai Parlament és a bizottság, továbbá a tanács együtt kell, hogy működjenek Ez az együttműködés kell, hogy középpontba kerüljön az elkövetkező években. Több ezer új menekült érkezett Olaszországba. Meghallgattam néhány kérdésüket. Az egyik kollégájuk azt mondta, hogy bonyolult a számok kérdését elemezni. Hát igen, néha különböznek a dátumok, a számok is eltérnek egymástól, úgyhogy azért a számokhoz is óvatosan kell közelítenünk. A Frontex és az olasz kormány is azt mondta nekünk, hogy augusztus végéig 110 ezeren érkeztek a földközi tengeri térség középső részén keresztül Európába a tavalyi évi 80 ezer személyhez képest. Nagy nyomás nehezedik ránk olyan szempontból is, hogy nagyon sokan a menekültek közül nyugatra északra menekülnek, és ott terhelik túl a menedékérő rendszereket. Mondok néhány számot. Olaszországban 20 ezeren, körülbelül 20 ezeren nyújtottak be menedékérelmet, 75 ezeren Németországban, 41 ezeren Svédországban, 31 ezeren Franciaországban, Ezek az Eurostat adatai, augusztus végi számok ezek. És világos, hogy az elkövetkező hónapokban ez a szám emelkedni fog. A földközi tengeri térség keleti részére nagyon nagy nyomás nehezedik. 80 ezer, hát nem tetszik a szó, de azt mondanám, hogy elfogás volt ez júliusig. Ez a korábbi számok duplája. Ez hatása annak, hogy az Európai Uniót egy igen békétlen világ veszi körül. Nekünk pedig gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő módon tudjunk humanitárius szempontból válaszolni erre a helyzetre. A számok rendkívül aggasztóak. A UNHCR-nak más számai vannak, ami pedig a ö, ö, halottak számát illeti, illetve az eltűntek számát, 2011-ben 2000 ilyen személyt tartottak nyilván, 2012-ben 500, 2013-ban 600, és aztán július végéig 1500 olyan személyt tartottuk nyilván, akik megpróbáltak átkelni a földközi tengeri térségen, de közben vagy életüket vesztették, vagy pedig eltűntek. Ezek a számok. Hilária úr elmagyarázta azt, hogy a csempészek, az emberkereskedők, a csempészek hogyan használják ki azt, hogy az emberek most már úgy érzik, hogy biztonságosabb az átkelés, kevesebb üzemanyaggal, kevesebb élelemmel indulnak útnak, és egyre tömöttebbek ezek a hajók. Mi nem tudjuk megoldani ezt a problémát egy Frontex művelettel, vagy pedig a Mare Nostrummal. Tudjuk, hogy a tényleges megközelítés egy háromoldalú megközelítés. Egy olyan megközelítésre van szükség, amely mindenek előtt a származási országra és a tranzitországokra összpontosít, és mondanék is erről majd néhány szót. Másodszorban nyilván ott van az az általános megközelítés, amelyről önök beszélgettek Hilarius úrral. Megbeszélték a földközi tengeri térség általános helyzetét. Harmadsorban pedig ott van az az általános helyzet, hogy a tagállamok hogyan tudnak együttműködni annak érdekében, hogy gondoskodjanak arról, hogy a humanitárius védelemben részesítendő személyeket személyekkel hogyan kell bánni. Tehát ezt a három megközelítést kell figyelembe venni. Bizonyos mértékig a közös gondolkodás és a közös munka előrelépett az elmúlt néhány évben. Nagyon sok minden zajlik a partnerországokban is, a reformok és kapacitás építés tekintetében is. Például de a migráció fő okaival kapcsolatban is foglalkoznak a helyzettel. Az EU-afrikai csúcs találkozó következtetése, következménye az volt, hogy egy szakpolitikai párbeszéd indul el miniszteri szinten. Ez a az Afrika szarvából Európába érkező útvonallal foglalkozik, és a tranzitországokkal. Vannak mobilitási partnerségeink Marokkóval és Tunéziával, konkrét együttműködésre. És remélhetőleg a, hát a marokkói megállapodással voltak kezdeti nehézségek, és ez további megbeszéléseket igényel, de remélhetőleg megfelelő lesz. Remélhetőleg Egyiptommal is elindul majd a tárgyalás. Hilaria úr elmondta, hogy Libia a legnagyobb kihívás továbbra is. Egy hozzávetőleges számot is mondok, ez egy becslés, a Frontex becslése, 92%-a azoknak, akik a földközi tengeri térség központi részén keresztül érkeznek az Unióba, Líbiában szállnak hajóba. Viszont nem tudjuk, hogy egyesfajta párbeszédet hogyan lehetne megfelelő módon lemonyolítani egyelőre. Vannak regionális fejlesztési programjaink is, ezek közül néhányat meg is fogunk hosszabbítani. Ott ott van még a fogadó és kapacitás kapacitásépítése is, azért, hogy a migrációs nyomásokkal megküzdjenek. Ezekben a párbeszédekben az a legfontosabb, hogy Hát néhány ország azt mondja, hogy ti európaiak csak azért akartok a migrációról tárgyalni, mert szeretnétek elkerülni, hogy emberek menjenek Európába. És nem tudjátok, hogy a migrációs kihívások nagy részével nekünk kell foglalkoznunk. Ha megnézzük a menekültek számát, Malmström asszony is beszélt azokról a személyekről, akiket más országokban helyeznek át. akkor elmondható, hogy ezen személyek aránya nagyon kis számot tesz ki. Említettem azt is, hogy milyen szörnyű sorsa van jelenleg a menekülteknek. És említettem azt is, hogy sokan a földközi tegei térség déli partjain tartózkodnak jelenleg. Az csempészés tevékenységét el kell kerülni, fel kell számolni. Marström asszony nak van is ezzel kapcsolatban néhány tevékenysége. Az olasz elnökséggel együtt próbálunk meg ehhez járni. Azért, hogy erősítsük a kapcsolattartók integrációját ezekben a régiókban. Önök is beszéltek arról, hogy világosan szükség van arra, hogy megvizsgáljuk azoknak a számát, vagy megvizsgáljuk azokat, akiknek a védelemhez joguk van. Az áthelyezés, valamint a humanitárius befogadás, a védelem, a védett belépés fő formája. Aztán a tagállamok döntenek erről. De én úgy gondolom, hogy a tagállamok azzal együtt, ami az Európai Unión kívül zajlik, rájöttek arra, vagy tudják azt, hogy együtt kell működniük, és hogy együtt sokkal jobban tudnának munkát végezni ebben a témában, mintha külön-külön járnának el. Reménykedem abban, hogy az idei éves áthelyezési platform kapcsán is meg tudjuk majd beszélni ezeket a dolgokat. Nálam jobban tudják, hogy a legális migráció eszközei melyek is. Ezeken dolgoznunk kell, előre kell lépnünk, folytatnunk kell a munkát. Folytatnunk kell azt a munkát, Egyébként a diákok és a kutatókkal kapcsolatos munkát is folytatnunk kell, de hát ez már a következő bizottság feladata. Van egy eszköztárunk, ez a második pillér, és itt az európai közös menekültügyi rendszerről van szó. Ott van még a Dublin rendelet is, hát ezt ez tetszett nekünk, vagy pedig nem, de ez a jogi helyzet jelenleg ki kell értékelnünk, hogy hogyan működik ez. De mindenek előtt ennek a működéséről kell gondoskodnunk és a sürgősségi támogatást, valamint a támogató hivatalt kell azonnal igénybe vennünk, hogyha erre szükség van és vannak eszközök arra is, hogy a menedékkérelmek elbírálását támogassuk. És még egyszer nagyon világosan kell fogalmaznom azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit az Európai Unióra terhelhetünk, és mi az, ami nem. Erőforrások, amely a tevékenységeink megerősíthetőek, Ilária úr is említette. ha a tagállamok a szükséges erőforrásokat, mint humán, mint pedig anyagi erőforrásokat biztosítják, akkor mindez lehetséges, de a tagállamok lesznek a felelősek. Hiszen, és erről majd még beszélünk az elkövetkező hát hónapokban, és valószínűleg években is, de meg kell említenünk, hogy nincs egy európai határőrségünk és még ha lenne, akkor sem tudnánk, hogy a mentési műveletekhez ehhez hogyan viszonyulna. Elnök asszor, elnézést kérek, tudom, hogy túl hosszasan beszéltem, biztos, hogy az újonc lelkesedése szólt belőlem, a következő alkalommal rövidebb leszek. Köszönöm, hosszú, de érdekes volt. Amit elmondott, azt érdeklődve hallgattuk. Eddig öt kollega nem hat, Mérzsi asszonyjal együtt hatan kértek szót. Sőt, most már heten. Elsőként Cippel asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Be kell vallanom, hogy ezen felszólást követően összezavarodtam. Igen, hát alapjában véve az a helyzet, hogy a menekültek esetében több mindent figyelembe kell venni. Egyrészt figyelembe kell venni, hogy az adott szemét meg kell menteni, de azt is meg kell nézni, hogy a származási országban hogyan lehetne azokat az okokat felszámolni, amelyek a menekülést okozzák. Viszont kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben mit teszünk a származási országokkal, például Szíriával és Irákkal, az ilyen országokkal mit teszünk, hiszen ezek esetében nem tudjuk megakadályozni azt, hogy emberek milliói a menekülés útvonalát, útját válasszák. A tranzit országok esetében is kérdés, hogy mi legyen Szíriából, Irakból, Jordániába és ez a országokban meneküljenek, és ott maradjanak? Nagyon sok dolga van a tagállamoknak. Az unión kívül nem csak azt kell megnéznünk, hogy nem csak azt kell megnézni, hogy hogyan húzhatnánk hasznot harmadik országokból. Figyelni kell arra is, hogyha menekültek vannak, akkor ne próbáljuk becsukni előttük a kapót. A bizottsággal nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra. Nem csak azért, hogy átgondolják a politikáikat, hanem azért is, hogy a felelősséget magukhoz ragadják, és hogy humán, illetve pénzügyi erőforrást csoportosítsanak ilyen feladatokra annak érdekében, hogy a humanitárius aspektusokat figyelembe tudjuk venni, és hogy ne forduljon elő az, hogy az embereket esőben kint hagyjuk. Köszönjük Fixrom asszony a következő. Köszönöm, elnök asszony. És Rute úr, köszönöm valóban. Nagyon tetszik az, hogy ilyen humánus módon áll ehhez az egész problémához. Ahogy azt ön is mondta, lángol körülöttünk a világ, az Európai Unió szomszédos országaiban se szeri, se száma a válsághelyzeteknek. Éppen ezért egyetértek önnel, a tagállamoknak itt az ideje, hogy a különbségeket félretegyék, és közös európai megoldásokat találjunk. Mindenki vállalta ezt, aztán most pedig, minthogyha nem akarózna nekik eleget tenni. a vállalásoknak. Azt mondta, hogy Líbiában egyre romlik a helyzet, eddig csak borzasztó volt, most már katasztrofális. Mit mondhatunk tehát most arról, hogy a Líbia ügyében milyen az együttműködés? Szerintem ez nagyon fontos kérdés Líbiával kapcsolatban. Erre mindenképpen valahogy válaszolnunk kell. Mit mondhatok még? Csak így tovább folytassa a kiváló munkát. Köszönjük Wikström asszony, Keller asszony következik. Köszönöm, én is ezt a prezentációt értem, hogy nagyon nehéz újoncként Eh, eligazodni egy ilyen témában. De hát mi nem vagyunk újoncok e témában, ezért azt hiszem, hogy megérdemeljük a tiszta világos válaszokat. Mi nem csak a Task Force-ban, nem csak általánosságban beszélgetünk, nem erről van szó. Nekünk ez, ezek az általánosságok nem elégségesek. A Task Force konkrét fellépésekről kell, hogy beszéljen a letett dokumentum. Egyszerűen egy katalógus azoknak, amik úgyis megtörténnének. Igazából nem is értem, hogy mire költjük a pénzt. Általánosságokról beszélnek a Task Force-ban, ezért fizetjük a repülőjegyüket. Hát szerintem ez túl általános. A Szippel asszony, amit mondott azzal kapcsolatban, hogy a származási országban, kiinduló országokban milyen problémákkal van dolgunk. Az emberkereskedőkkel hiába próbálj felvenni a harcot. Itt igazi emberjogi problémák vannak, égető konfliktusok, és a migránsoknak nem e, mondhatjuk azt, hogy nem teszünk semmit, sőt a saját lelkiismeretünk miatt is meg kell oldani ezt a problémát. Az önfigazgatóságától arra vagyok kíváncsi, hogy mit történik a harmadik országokkal folytatott együttműködés terén. Az Európai Parlament igazából sose játszhatott megfelelő szerepet ez, ez, ez ügyben éppen ezért szeretném tudni, hogy, hogy hogy néz ki pontosan, hogy néz ki az együttműködés. Tunézia, Líbia, ez nem ugyanaz a kategória, mint mondjuk Norvégia. Jó lenne, az elkövetkezendő pár napban kaphatnánk erre vonatkozó információt, mert már ez, ez kísért minket ez a probléma e, e, időtlen idők óta. A földközi tengeri térség akciócsoport 13 millió euróját pontosan mire költötték, és szeretném tudni, hogy e, Olaszország mennyi pénzt kért, és mennyi pénzt kap, illetve hogy ezt melyik költségvetési e, sorból kapja majd meg. A, a, a csempészet elleni cselekvési tervről is beszélt, de hogyan a kérdés, hogy hogyan kívánna felépni a csempészek ellen. A Stockholmi programban is szerepelt már, hogy megvalósíthatósági tanulmányokat készítenek a, a, a migránsok legális belépésre vonatkozóan. Elmondtuk ma már többször, elmondom még egyszer, a Frontex hajókkal nem lehet a migránsok ellen fellépni, hanem olyan legális csatornákat kell nyitni, amelyben megfelelően védett módon jöhetnek Európába. Egy megvalósíthatósági tanulmány persze édeskevés, de 5 éve, 5 év telt el, és még csak egy fránya tanulmány se készült, kérem. Hát nagyon remélem, hogy valami konkrétumot tud mondani ez ügyben, mert mindannyian tudjuk, hogy mik az általánosságok, de nekünk ez édes kevés. Köszönöm, Gomez asszony. Négy év vagyok a Líbia felelősebben a parlamentben. Tiszta jártam legalább ott az elmúlt négy évben. Leírtam százszor, ezerszer, hogy tovább omlik majd a helyzet. És a tagállamok felelőssége ez, mert a katonai e, műveletekben persze e, segítettek Kadafitól megszabadulni, e, de aztán nem működtek együtt senkivel. Az EU-BAM művelet misszió túl későn jött, a tagállamok persze a fegyvereket eladják a libiaiaknak, és ez a magyarázata ennek az összeomlásnak. Ahogy, ami, ahogy ön is mondta, rosszabb lesz, mint amilyen most. Most már libiaiak is jönnek majd. Ez a tagállamok felelőssége, ezt nem állíthatjuk meg. Szíriában, Irakban, mindenhol, sösszer is a, a, a az ilyen konfliktusoknak, és hát a, a mi politikánk nem segít, sőt, csak ront a, ront a helyzeten igazából. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a kormányzatok, a tagállamok fejére kopincson, és megértesse velük, hogy egy közös politikára, közös fellépésre, közös erőfeszítésre van szükség. Nem elég eh, csak az, a, a, az Európai Unió külső határain lévő országokra tolni az egész terhet. Spinelli asszony. Dunque, due punti Két dolgot szeretnék mondani, csupán. Többször is elhangzott, tegnap és ma is, Amström asszony is mondta tegnap, hogy a Mare Nostrum hatására nőtt az Európába érkező bevándorlók száma. sokan gondolják ezt. Kérem, hogy az olasz, az olasz ö, kormány, az olasz ö, különböző civil szervezetek véleményét hallgassa meg. Sokan gondolják azt, hogy már, már sokan gondolják azt, hogy ezt azért találták ki ezt az érvet a Mare Nostrum ellen, hogy azt meg lehessen szüntetni. Ezek valóban menekültek, de azért jobb több menekült szerintem, mert egyre több a válsághelyzet, egyre több a humanitárius és egyéb katasztrófa, aztán ott van a líbiai állam ellehetetlenéselő is, természetes, hogy több a menet, menekült. Nézzük a Task Force-ot. Én is szeretném tudni, hogy, hogy az hogy Olaszországban milyen projekt, Olaszországon milyen projekteket támogatnak, ugye tudván, hogy a Mare Nostrum valószínűleg halára van ítélve. Hogyan lehet a tagállamokat arra rávenni, hogy szolidárisak legyenek? Gyakorlatilag nincs jelen a szolidaritás. Semmilyen módon nem jelenik ez meg, tehát a letelepedésnél sem, sem a vissza toloncolásnál sem. ezer menekültügyi menekült kérelem van, és ebből 15 ezer ember kapott valamilyen státuszt. Köszönöm, Versi asszony. Euh, köszönöm. Sok érdekes dolog elhangzott. Néha egymásnak ellentmondó dolgokat is hallottunk, mégis köszönöm ezeket a pontosításokat és jó volt azt hallani, hogy ilyen reálisan eh, áll kérdéshez. Mindenféle számok köröznek, elmondtam, hogy körültekintőnek kell lenni, amikor mondjuk két évet összehasonlítunk az idei és a tavalyi évet, vagy 2011-et. Két eh, rossz példát eh, hoznék, mindenki tudja. hogy a, a, annyit elmondhatunk, hogy, hogy 2011-ben 23 ezer tunéziai próbált jönni Európába, és egész egyszerűen az Európai Unió globális szinten annyian menekült, hogy nem tudunk mindenkit befogadni a, a globális migráción lassulni látszott egy ideig, aztán most a nemzetközi helyzet miatt újra megindult a menekült áradat. De tudni kell, hogy elsősorban tagállami felelőssége ez, akik egymást között a nemzeti érdekek miatt egymásnak küldik a, a, a labdát. Éppen ezért meggyőződésem, hogy csak Európai Unió szintjén tudunk túl lépni ezeken a tagállamok véleménykülönbségeken. A szomszédos országokkal folytatott együttműködésről sokat beszéltünk, Marokkóra és Tunéziára gondolok itt elsősorban, és hát minimum legalábbis aggasztónak nevezném a helyzetet. úgy érzem, hogy bármit is teszünk, bármilyen műveletet indítunk, ehhez mindig alkalmazkodnak az embercsempészek. Ezek a bűnözők egész egyszerűen, ahogy azt többen is elmondtak, éppen ezért nem itt keresendő a megoldás. A megoldás nem más, mint hogy legális csatornákat nyitunk a bevándorlók számára, Már csak azért is, mert demográfiai és gazdasági érdekünk a bevándorló befogadása. Lássuk, nézzük meg, hogy az illegális munkavállalók pontosan hol dolgoznak, látjuk, hogy szükségünk van ezekre a bevándorlókra. Szia, grazie, presidente. Skinicsi asszony, köszönöm szépen. Elnézést, nem értem ide korábban. Én nagyon gyors kérdést szeretnék föltenni a bevándorlásról. Szicíliában, a választók körzetemben ez különösen élénk probléma, nagyon sok hajó érkezik ide. Ne felejtjük el, hogy egy éve történt a Lampedusai tragédia, ahol sok gyermek is életét vesztette. Ne felejtjük el a kiskorúak helyzetét. Bizony nagyon sok kiskorú is érkezik a bevándorlókkal, sok kíséret nélküli sok kísérő, kíséret nélküli gyermek érkezik, mert menekülés közben elveszítették szüleiket. Őket segítenünk kell, akkor is, amikor a, tehát a közigazgatásnak is segíteni kell őket, de nagyon jó lenne, hogyha valamiféle családi hátteret is seg, tudnánk köréjük keríteni. Sok más vonatkozása van még a bevándorlásnak, de szerintem a gyermekvédelem az egyik legfontosabb. Kérdezem, hogy van-e becslés arról, hogy hány gyermek érkezik Európába? Mit tettek és mit terveznek tenni, hogy a legkisebbek jogait megfelelően védjék, és nyilván ez is olyan kérdés, amivel az összes európai országnak osztozni kell. Köszönöm, Holmájár asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a főigazgató itt van ma velünk. Két-három kérdésem lenne. Teljes mértékben osztom azt a véleményt, hogy a menekültek száma a különböző Európához közeli országokban lévő, illetve az Európán kívüli országokban lévő katasztrofális helyzet miatt emelkedett meg. Nagyon sokat beszélünk a dél-európai országokról, de időközben a második sorban, második vonalban lévő országokból is elég sok levelet kapok, mert egyre inkább növekszik azok száma, akik tovább mennek, tehát már nem annyian a belépési országban tartózkodnak. Figyelni kell erre is. Az országok egymásra mutogatnak, egymást hibáztatják, de sajnos ez nem megoldás problémánkra. Van-e bármiféle törekvés arra, hogy a különösen érintett tagállamokat összehozzák, közelebb hozzák egymáshoz. Hogy ezek az országok ne egymást hibáztassák, hanem hogy ehelyett inkább konstruktívan együttműködjenek, és hogy eleget tegyenek a külön az irányelvből és rendeletből rájuk nehezedő kötelezettségeknek. Említette a csempészek elleni harcot is. Ezt nagyon fontos eszköznek tartom, hiszen a csempészek, az emberkereskedők milliárdos üzleteket kötnek, tekintet, és nincsenek tekintettel arra, hogy emberek halnak meg, vagy emberek megsérülnek, vagy hogy az embereket nagyon csúnya munkákra viszik aztán el. Vannak-e konkrét intézkedések a csempészet elleni harcban? Mert nekem néha az a benyomásom, hogy a tagállamok koordinációja hiányos, és nem megfelelően vonják be az intézményeket sem, ez pedig világosan a csempészek javát szolgálja. Nincs válaszom a kérdésre, de aggaszt engem az, amit a Frontex elmondott. Minél, azzal kapcsolatban, hogy minél több embert mentünk ki, annál inkább ö, használják ezeket a csempészési útvonalakat a csempészek. Ö, így egy helyben toporgunk, hiszen úgy tűnik, hogy amit teszünk, az előre viszi a csempészeket is. Ebből a dilemából hogyan kerülhetnénk ki? A legális migráció nem fog semmit sem változtatni a csempészek, emberkereskedők szándékán. A számokon változtat majd, de a legális migrációval az emberkereskedők szándékát nem változtatjuk meg, és ezt jó néhány adattal bizonyítani is lehet. Tehát a csempészek elleni harcot kell egyértelműen egy erősíteni, és a kérdéseimre nagyon hálás lennék, a válaszolna. Köszönöm Holmájer az elnézést, de le kell zárnom a listát. Kolombó úr az olasz elnökség részéről szeretne hozzátenni valamit ehhez a vitához. Kérem szépen, hogy ezt röviden tegye, hogy meg tudjuk hallgatni Röte úr válaszát, és próbáljuk betartani az időt. Kolombo úr. Köszönöm szépen. Az olasz állandó képviselet képviselője vagyok, innen Brüsszelből, és az igazságügyi és belügyi kérdések koordinátora vagyok. Érdeklődéssel hallgattuk Röte úr beszámolóját, és úgy látom, hogy a képviselők is nagy érdeklődéssel vannak ezen téma iránt. Az olasz elnökség frontvonalban van, illetve az, ola, az olasz állam is frontvonalban van, azért is, mert az elnökséget látjuk, és azért is, mert minket érzékenyen érint ez a téma. Az elnökség szoros kapcsolatban van a bizottsággal, hogy új megközelítést találjunk, tehát ne helyezzük, ne bűnözőként kezeljük ezeket a menekülteket, hanem humánusabb módon járjunk el ezen személyek iránt. a többi tagállammal is együttműködünk, illetve tehát a bizottsággal is, hogy egy új megközelítést találjunk, harmadik országokkal való együttműködés, határvédelem és és a migránsok befogadása a három pillére ennek az új megközelítésnek. Már egy ideje folyik ez a munka, most a Frontex-el, szakmai kérdésekben egyeztetünk, hogy ezt az új, megerősített műveletet el, tudjunk, kez, el tudjuk kezdeni. Tehát nem arról van szó, hogy egy európai már Nostromot hozzunk létre, erre nincsenek meg az eszközeink, nincs is meg az akarat ehhez. A Mare Nostrum humanitárius fellépés azért született meg, mert sürgősen szükség volt erre. Múlt évben kezdtük, és idén megerősítettük. Ennek ugye lehetnek elvileg negatív hatásai is. Beszéltünk ma erről, nehéz pontosan azt tudni, hogy miért van több menekült, mint tavaly. Ugye változik a helyzet Líbiában, és máshol is vannak válsághelyzetek, de én egyáltalán nem zárom ki azt, hogy akár negatív hatása is lehet a Mare Nostrumnak. Mi, mint elnökség szeretnénk túllépni azon, hogy a vészhelyzetre megoldást találunk, egy hosszabb távú fellépésre van szükség, egy olyan műveletre, vagy fellépési lehetőségre, vagy megközelítésre, amely folyamatosan fenntartható főigazgató úr is elmondta ma, hogy nem csak a földközi tengerből, ér, földközi tenger területéről érkeznek majd menekültek Európába, hanem valószínűleg más határokon át is. Természetesen nagyon fontos az, hogy az ember csempészet, az ember kereskedelem ellen felvegyük a harcot, aztán ott vannak a kíséret nélküli kiskorúak kérdései és ezt is szívügyünknek tartjuk. Én egyetértek a legtöbb dologgal, amit ma elhangzott. Biztosíthatom önöket arról, hogy az elnökség nagyon odafigyel erre. Még egy dolog. Európának nincs erre pénze. Olaszország nem magának kér pénzt, hanem azt kér, azt kéri Olaszország, hogy a Frontexen keresztül jusson hozzá további, további forrásokhoz, illetve a Frontexnek magának a költségvetését kell megnövelni. Jelenleg vannak, vannak, jelenleg vannak változóban a Frontex által működtetett fellépések, úgyhogy kérem, hogy segítség, segítsenek nekünk ebben. Elnök, köszönöm szépen, Kolombó úr, Röte úr. Rövid válaszokat kérünk, köszönöm. You already know me well. I... Hát ismernek, általában hosszasan válaszolok, de megpróbálom röviden megválaszolni a kérdéseket. Cipelszony, a tagállamok véleményem szerint egyre inkább rájönnek arra, hogy tényleges európai együttműködésre szükség van ebben a témában. A tagállamokra továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, az rendelkezésünkre álló eszközöket pedig észszerűen kell felhasználnunk. Mindent összevetve pedig, és hát ezt láthatjuk is, a különböző miniszteri nyilatkozatokból, találkozókból, és ezt Holmájer asszonynak is mondom, Észak és Dél nem mutathat újjal egymásra, nem mutogathat egymásra. Azt kell mondaniuk, hogy közös európai válaszra van szükség. Zipasszony, teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondott. Konkrét problémával kell itt rövid távon elbánnunk, megoldást találnunk erre. Az Európai Parlamentnek az Európai Bizottság az Európai Parlament a bizottságnak mindig azt mondja, hogy hosszú távra is összpontosítani kell. Ezt figyelme kell vennünk. Eleget kell tennünk az európai feladatainknak. Wikström asszony, rendkívül konkrét kérdés intézett hozzám. Attól tartok, hogy Hilarius úr már megválaszolta az ön kérdését. Sajnos a libiai helyzet miatt nem működik az EU-ban. A külügyi szolgálatban dolgozó kollégáimmal is egyeztettem, és beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne tárgyalni a libiai hatóságokkal. Keller asszony, de bizonyos mértékig az ön kérdését is megválaszoltam már. Rövid, közép és hosszú távú megközelítéssel kell a számozási országokkal együtt dolgoznunk. Ne csak a humanitárius helyzetre összpontosítsunk. Az elmúlt három hónapban én a belügyekkel foglalkozó főigazgató vagyok. A munkám 45 ban harmadik országokkal foglalkozom, holott ezzel másoknak kellene foglalkoznia, ezt őket kell bevonnom a munkába azért, hogy én a tényleges feladatokra tudjak összpontosítani ami pedig az Európai Unióhoz történő jogi hozzáférést illeti, hát ezt a kérdést eh, az új biztosomhoz is intézhetik. Egy eh, végrehajtatósági tanulmányt eh, fogunk elkészíteni, és különböző kísérleti projekteket is megvitatunk a tagállamokkal. De úgy látom, hogy itt néhány kérdésben megváltozik a gondolkodásmód. Gomez asszony, igen. A tagállamokat kell ö, arra kényszerítenünk, hogy együttműködjenek. Igen, hát működjenek együtt konstruktívan. Ne csak mondjuk nekik, és hibáztassuk őket. Megoldást kell találnunk. Ezt kell megpróbálnunk elvégezni. Spinelli asszony, igaza van, hogy azt mondja, hogy nem lenne helyén való azt mondani, hogy a Mare Nostrum egy pótényező. Látnunk kell azt is, hogy a világ megváltozott. Ugyanakkor pedig látnunk kell azt is, hogy milyen helyzetel állunk szemben. A csempészek gátlástalanul kihasználják azt a helyzetet, amelyet a Mare Nostrum eredményezett. Egyre kevésbé tengere alkalmas csónakokkal indítják el az embereket. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt egy humanitárius műveletünk van, és hogy ez eredményezte ezt. Általában még az Európai Unión kívüli helyzet eredményezte ezt. Verzsia asszony, testmértékben egyetértek önnel. Akár franciál is válaszolhatok. Egyetértek önnel a jövőbeni Juncker úr által vezetett eh, bizottságnak eh, sokat többet kell beszélni a legális bevándorlásról, már csak demográfiai gazdaságokból is, az elkövetkezendő években majd meglátjuk. Valószínűleg, bár nem vagyok látnok, valószínűleg meglátjuk, hogy a, a guidelines, az iránymutatások jelenthetik az Európai Unió migrációs politikájának egy új sarokkövét. Have the a kiskorúakkal kapcsolatos számok nem állnak a rendelkezésemre. De Olaszországra vonatkozóan megvannak ezek a számok, tehát az Olaszországban tartózkodó kiskorúak száma, számával rendelkezem. De azért óvatosan kell tekintenünk ezekre a számokra is. Július végén 86 ezer illegális bevándorló volt, ebből 40 ezer gyerek volt, kiskorú. Engem is meglepett ez a szám, elképesztő, hatalmas szám ez. És igaza van, amikor azt mondja, hogy erre külön oda kell figyelnünk. Holmájer asszony, az ön kérdését részben már megválaszoltam. Úgy gondolom, hogy Hát ha akarja, akkor azt mondom, hogy egy változó megközelítést kell alkalmazni a migrációs politikára, és ehhez tartozik az is, hogy felgöngyölítjük a csempész bandákat. Az olasz elnökség azt tervezi, hogy a nagykövetségeinken dolgozókkal működjünk jobban együtt, hiszen ő, nekik lehet némi képük, fogalmuk az adott országokban működő csempészbandákról, szervezetekről remélhetőleg az elkövetkező hetekben az ilyen bűnszövetkezetekre vonatkozóan elő tudunk állni egy cselekvési tervvel. Minden esetre a tagállamok között együttműködés nagyon fontos. Erdők azt, azt hiszem, hogy talán megválaszoltam a kérdéseit, és örömmel visszajövök még majd ide. Köszönöm szépen, Huete úr! Nagyon szépen köszönjük, hogy újra eljött hozzánk, ilyen rövid időn belül is. és megpróbáltuk rövid, a lehető legrövidebb időre szorítani a lelkedésünket is. És akkor most lépünk tovább, következő napi rendi pont, közös vita. Kérném szépen azokat, akiknek el kell hagyniuk a termet, hogy a lehető leggyorsabban hagyják azt el, hogy az ülésünket folytatni tudjuk. A közös vitára érkezett vendégeinket kérném szépen arra, hogy fáradjanak fel ide hozzám. how are you? Still alive. Still alive. With lots of questions we had. Uh,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 Nagyon érdekes napirendi pontok következnek. Kérem szépen. If you if you have to discuss issues, please do it outside. Ha valamiről tárgyalniuk kell, kérnem szépen termen kívül tegyék azt meg. A folyosón. Kérném szépen, kedves kollégák, foglaljanak helyet. Az Európai Unión belüli alapjogi helyzetről beszélünk. Az Európai Bizottság részéről François Lebey érkezett hozzánk a DG Justice főigazgatója. Az alapjogi ügynökség részéről pedig Morten Kérum igazgató jött el, az Európa Tanácstól pedig Filip Baja a e, jogállamisággal és az emberi jogokkal foglalkozó főigazgató. Érdeklődve hallgatjuk vendégeink prezentációját, illetve azokat a jelentéseket, amelyeket a témáikban elkészítettek. Arra kell kérnem önöket, hogy próbáljanak meg röviden felszólalni, foglalják össze mondandójukat ne több mint 15 percben. Utána pedig lenne egy kis időnk a beszélgetésre, kérdésekre, és arra, hogy a kérdéseket meg is válaszolják a vendégeink. Az első három jelentés, melyet elektronikusan közzétettek, arról itt a teremben papír dokumentumokat is készhez vehetnek. Lebáj úrnak adom meg, asszonynak adom meg a szót először. Merci, euh, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony, és valóban három jelentésről is szó van mert három különböző szervezet képviselteti magát, akiknek eltér a, a hatáskörük, felelősségük, de akikkel nagyon jó az együttműködés, nagyon jó velük együtt dolgozni, már évek óta. Ami az alapjogi kartát érinti, két dologra szeretném emlékeztetni önöket. Először is emlékezzünk csak vissza, hogy nem olyan régen volt az, hogy az alapjogi karta eh, kötelező eh, érvényűvé vált. 2009-ben volt ez, tehát a mostani, a ciklus végéhez érkező Európai Bizottság volt az első, amelynek eh, az alapjogi, kötelező érvényű bíró alapjogi karta rendelkezését is érvényesíteni. Ezeknek is érvényt kellett szerezniük. Most először a karta valóban meghatározóvá vált az Európai Bizottság működésében, kezdeményezésében. Ez a jelentés, amely itt van a kezemben, nyomtatott formában, minden nyelven elérhető elektronikusan. Ez lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk, hogy pontosan az unió szintjén hogyan alakul a helyzet, jogalkotási kezdeményezések tekintetében, valamint a tekintetben is, hogy ezeket a tagállamok hogyan ültetik át a gyakorlatban. Ne felejtsük el azt sem, hogy a az Európai Unió jogának érvényesülése során a karta is jogérvényel bír. Ezt sose felejtsük el, és ezt mindig szem előtt kell tartani. az ehhez szükséges adatokat a bizottságtól, illetve az alapjogi ügynökségtől is gyűjtöttük, hiszen ez egy olyan jelentés, amely figyelembe veszi azokat a, azt a több ezer levelet, amelyeket alapjogi témákban kapunk. Ez a negyedik ilyen jelentésünk, amelyet elkészítettünk. Most a hangsúlyt a elsősorban arra fektettük, hogy az alapjogi karta mennyire alkalmazható a tagállamokban, és ami különösen érdekes, majd látják, hogy egyre több olyan tagállami bíróság van, amely jogértelmezési kérdéssel fordul a luxemburgi Európai Bírósághoz. 2011-ben 43 volt, 2013-ban már 114 ilyen jogértelmezési kérés, vagy megkeresés érkezett a Nemzeti Bíróságoktól Luxemburgba az alapjogi kartával kapcsolatban. A második fontos elem ezzel kapcsolatban ennek a jelentésnek a második fontos eleme az, hogy az Európai Bíróság szerepét e, megvizsgáljuk e, a karta alkalmazásában, végrehajtásának tekintetében. A, például az adat e, véd, adatok megőrzésével kapcsolatos irányelv tekintetében az Európa Bíróság nagyon határozottan fogalmaz, az Európai Unió jogszabályainak tiszteletben kell tartani az alapjogi kartát minden esetben. Ez különösen fontos, hiszen ez az említett irányelv, az adatmegőrzési e, irányelv 2006-ban került elfogadásra, akkor, amikor az alapjogi kartának még nem, nem volt e, kötelező e, jogi ereje és amikor még a hatástanulmányi rendszer sem vezette be az Európai Bizottság, azt a hatástanulmányi rendszert, amely azt vizsgálja, hogy a, a törvényjavaslatok vagy jogszabályjavaslatok e, valóban tiszteletben tartják-e az alapjogi kartában szereplő jogokat. 2010-ben vezetük be ezt a rendszert, most már minden e, javaslatunk esetében e, alaposan megvizsgáljuk, hogy az alapjogi kartával egyhangban van-e ez. Szerintünk ez lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság a, ez, a, ez a rendszere a, a, a többi intézmény esetében is alkalmazandó. Tehát kívánatos lenne, hogy többi intézmény is ezt alkalmazza, mert hát a mi javaslatunk jelentősen átalakul a többi intézmény módosításainak következtében. Az említett időszakban az Európai Bizottság különösen nagy erőfeszítéseket tett, hogy önök is tudják annak érdekében, hogy a bűnügyekben büntetőjogi eljárási garanciáknak érvényt szerezzünk, például az áldozatvédelmi irányelv elfogadásra került, az ügyvédhez való jogot biztosító irányelv is elfogadásra került. Ezek olyan alapvető eljárási garanciák, amelyek jelentősen javítják mind az áldozatok, mind a gyanúsítottak helyzetét. 2013-ban elfogadtunk egy javaslatot az ártatlanság vélemével kapcsolatban is, amely különösen fontos, és amely még a amelynek a végső elfogadása még várat magára, nyilván az intézmények erről tárgyalnak. Nagyon fontosnak tartom a gyermekvédelmi javaslatunkat is, hiszen különösen veszélyeztetett társadalmi csoportról van szó. Itt megerősített garanciákra van szükség, az eljárásjogi garanciákra. Ezek tehát a jogszabályi példák, de ezen túlmenően más fontos elemeket is ki kell hangsúlyozni, például a menekült ügyi rendszerben a méltósághoz való jog, a, az embertelen bánásmód tiltása például a menedékesekkel szemben. Ezek mind olyan kezdeményezések, amelyek tekintetében levonhatjuk azt a mérleget, hogy sokat tettünk ezen a téren. Például az adatvédelem, ami szintén egy alapjog, ezen a téren az Európai Bizottság két és fél-három éve nyújtott be egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy az adatvédelem, amely napjainkban egyre fontosabbá válik, valóban garantálva legyen Európában. Éppen ezért tartom olyan fontosnak, hogy az adatvédelmi reform elfogadása végre valahára lezáruljon. Ez tehát a jogalkotási aspektusa ennek a kérdésnek, de ez a jogszabályoknak érvényt is kell szerezni. Ausztriát eh, az Európai Bizottság keményen bírálta eh, azért, mert eh, az adatvédelmi szervek eh, függetlenségét eh, kérdésesnek láttuk. Magyarország esetében az Európai Bizottság eh, egy jogsértési eljárást kezdeményezett Magyarországgal szemben, azért mert a mi véleményünk szerint a diszkriminációmentesség elvét sértette Magyarország azzal, hogy brutálisan csökkentették a bírák, ügyészek és tehát a nyugdíj korhatár jelentős csökkentésé miatt kezdeményeztük Magyarország szemesztősértési eljárást. Közjegyzők voltak a harmadik olyan csoport, akikre vonatkozott ez. Tehát az alapjogi karta érvényesülése nagyon fontos, hiszen hogyha valóban kézzelfogható jogokká válnak ezek, az, az emberek a mindennapokban értik és érzik, hogy ezek érvényesülnek, csak akkor válik valósága ez az európai polgárok szemében. Ezért harcol az Európai Bizottság. Vannak olyan témák, amelyek terén mm, még van bőven tennivaló. Együttműködve például az alapjogi ügynökséggel, illetve az Európa tanácssal, gondolok itt az idegen gyűlöletre, a rasszizmusra, a, a gyűlöletbeszédre, az antiszemitizmusra. Ezek mind olyan jelenségek, amelyek e- ellen folytatnunk kell a harcunkat. Ehhez meg kell találnunk a, a módját annak, hogy konkrétan e- a gyakorlatban hogyan érvényesíthetjük ezeket az elveket, ezeket a jogokat, az ilyen típusú támadások elleni védelmet hogyan garantálhatjuk az embereknek a mindennapokban. Gondolok itt például a homofób közbeszédre e tekintetben, és a, a mindennapok gyakorlatán kell változtatni, mert tudjuk, hogy a melegek egy olyan közösséget alkotnak, akik különösen gyakran válnak például a homofóbok vagy más kirekesztők céltáblájává. Ezek azok a feladatok, amelyek még előttünk állnak, de már rengeteget tettünk, megvan a stratégiánk, a programunk, ezt megpróbáljuk végrehajtani. Úgy érezzük, hogyha minden esetben határozottan feléptünk, amikor azt láttuk, hogy ezek az alapjogok sérültek. Főként a jelenlegi gazdasági helyzetben az alapjogok tiszteletben tartása különösen fontos, éppen ezért árgus szemekkel figyeljük a helyzetet Európában, a karta a, alkotja a, a kiinduló pontját, a gerincét, nem csak a jogszabály alkotási javaslatunknak, hanem általában a fellépésünknek is a mindennapokban. Még egyszer mondom azért, hogy az emberek számára ez a mindennapokban is valósága váljon. Remélem, hogy, sőt, biztos vagyok benne, hogy az Európai Bizottság a most fel a következő Juncker eh, úr által vezetett bizottság is folytatja majd a megkezdett munkát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Löbáj asszony. az Európai Alap jogi ügynökség igazgatójának fogom megadni most a szót, Kérum úrnak. Köszönöm szépen! Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is hadd gratuláljak Önöknek megválasztásukhoz az Európai Parlamentbe, illetve a LIBE szakbizottság elnökének és alelnökeinek is gratulálok az elmúlt időszakban. Nagyon jó volt az idő a szakbizottsággal, és remélem, hogy ez így marad a jövőben is. az emberi jogok, az emberi jogok tiszteletben tartása olyan értékek, amelyek nagyon büszkék vagyunk, nagyon fontosak ezek az Európai Unió, de az Euróbarométer arról számol be, hogy az európaiak számára ez nagyon fontos, és úgy vélik, hogy az Európai Unió intézményeinek szerepe, hogy erre odafigyeljen. Szeretnék ma beszámolni a alapjogi ügynökség 2013-as tevékenységéről. Örülök annak, hogy az Európa Tanács képviselő is itt, vagy főtitkár is itt van közöttünk, illetve François Löbel is. François az imént említette, hogy milyen kiváló volt az együttműködés a különböző intézmények között az elmúlt időszakban ez még tovább fejlődött. Az alapjogi ügynökségről hadd szóljak bevezetőként két szót, mert tudom, hogy vannak itt azért új képviselők. Mi az ügynökségben tanácsot nyújtunk a különböző Európai Uniós intézményeknek és a tagállamoknak. Ehhez vizsgálatokat végzünk, tehát megkérdezzük az embereket arról, hogy mivel szembesülnek mindennapi életükben, a jogaik tiszteletben tartásával kapcsolatban. Például a tavalyi év során 40 ezer nőt interjúoltunk meg a, a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hogy vannak, milyen élményeik vannak, vagy milyen tapasztalataik vannak az erőszakkal, a, a követéssel kapcsolatban. Tehát ügynökségünk megpróbál megpróbál bizonyítékokat gyűjteni, az emberekkel kapcsolatot teremt, és aztán ez alapján leszűr a következtetéseket és tanácsot ad az EU-s intézményeknek. Ügynökségünk jogi jellemzést is végez, tehát vizsgáljuk azt, hogy mi, mi a milyen jogszabályok élnek a különböző tagállamokban. És vizsgáljuk a jogszabály tervezeteket, ezekről véleményt alkotunk, vagy az önök által vizsgált témák esetében is gyakran felkérnek minket szakvélemény kidolgozására. Most például Claude Morales jelentésével foglalkozunk az állami megfigyelő programokról szól ez, milyen hatása van ennek a magánélethez való joghoz és más alapjogokhoz. Ma körbeadtunk egy anyagot, és ebben olvashatják azt, hogy milyen szakvéleményeket, jelentéseket adtunk ki a tavalyi év során. Természetesen ezt a munkát folytatjuk. Ügynökségük minden évben éves jelentést ad ki, ugye ez benne van a szabály, az alapszabályzatban, és ebben a jelentésben arról szólunk, hogy mit értek el az Európai Uniós tagállamok alapjogi kérdésekben, milyen kihívásokról van tudomásunk, illetve mi a helyzet az EU-ban összességében. Az Európai Unió kiépítette a szabadság, a biztonság és az igazságosság területét a polgárok számára. Ez egy rendkívül nagy eredmény, de néha feszültségeket tapasztalhatunk, és ennek egyik legfőbb oka a gazdasági válság. Ennek hatására a bizalom a, bizal, ez a jelenség a bizalmat nagyon megkezdte, az emberek közötti bizalom is megszenvedte ezt, a közösségek közötti bizalom is, és a demokratikus intézményekbe vetett hit is megrezzent, és megszenvedte ezt. Nos, jelentésünk nagyon részletes, nem szeretném az egészet előadni önöknek, három dolgot szeretnék ebből kiemelni adatvédelem, a gyűlöletbüntettek, diszkrimináció és a migráció, amiről az, az imént beszéltek. Kezdeném az adatvédelem témájával. Edward Snowden nyilatkozatai egyértelművé tették, hogy az, az személyes adatokat az adatok feny, helyzete fenyegetettség alatt áll, és tavaly nagyon sokat beszéltünk erről Európában, örülünk annak, hogy az Európai Parlament arra kérte az ügynökségünket, hogy a nagyméretű tömeges megfigyelési programokat vizsgálja meg, elkezdtük ezt a munkát, és az idei év vége felé tudunk majd beszámolni az eredményekről. Nem csak ilyen nagy, tömeges megfigyelési programokat figyelünk, hanem az általános adatvédelemmel is foglalkozunk, tehát nem csak a személyes adatok vélemény, vé, ö, figyelésével. A különböző magán és állami intézmények által használt adatokat figyeljük ezeknek a felhasználását. Nos, az adatvédelmi az adatvédelmi hatóságoknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy az adatvédelmi rendszert megvédjék, vagy megerősítsék, de úgy vélem, hogy sürgősen meg kell erősíteni a nemzeti adatvédelmi hatóságok hatalmát, illetve forrásaikat illetve függetlenségüket is garantálni kell. Fontosnak tartom azt is, hogy felelősségre lehessen vonni a különböző intézményeket, sokkal magasabb fokra kell ezt helyezni, hogyha nem megfelelő a különböző biztonsági rendszerek működése. A második nagy terület, amit vizsgáltunk, amivel foglalkoztunk, a gyűlölet büntettek kérdése. Egy nagyon komoly, megfigy- nagyon komoly felmérést végeztünk, 93 ezer embert kérdeztünk meg. LGBT személyek ezek. Valaki egy megkérdezett azt mondta, hogy olyan gyakori az, a diszkrimináció olyan sokszor zaklatnak, olyan sokszor erőszakoskodnak velem, hogy imáron ez vált mindennapi életemmé. Az diszkrimináció tehát az élet, a mindennapi élet részévé lett. Egy számadatot szeretnék mondani ebből az LGBT felmérésből. Az LGBT, tehát a leszbikus, homoszexuális, biszexuális és transzexuális személyek egy negyede, körülbelül 26%-a egész pontosan, tapasztalt erőszakot az elmúlt öt év során. Ez egy nagyon magas százalékszám. Megvizsgáltuk az LGBT közösség mellett a zsidó és a roma közösséget is, és ők is, vagy ott is körülbelül hasonlóak az adatok, ők is úgy látják, hogy körülbelül a negyedük tapasztalt erőszakot az elmúlt években. Itt nem csupán a fizikai támadásról van szó, tehát a gyűlöletbüntetek nem csak ebben nyilvánulnak meg, hanem azt is láthatjuk, hogy a félelem keltés a célja ezeknek a bűncselekményeknek, nem csak a személyekben keltett félelemről van szó, hanem az egész közösségben szeretnének félelmet kelteni a zsidó közösséget vizsgáltuk, ez az első ilyen felmérés Európában, ez is egy tavalyi munka, és ebben a jelentésben, ebben a felmérésben azt láthattuk, hogy a megkérdezettek harmada azt mondta, hogy komolyan gondolkodnak azon, hogy elhagyják lakóhelyüket, és kivándorolnak, mert nem érzik magukat biztonságban. A félelem tehát megvan, Amikor megkérdeztük az LGBT személyeket, ők, az ő, a megkérdezettek 66%-a, tehát kétharmada azt mondta, hogy nem szívesen fogják meg partnerük kezét nyilvános helyen, mert félnek a diszkriminációtól. Tavaly márciusban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely arra szólított fel, hogy a rasszizmus, a gyűlölet büntetettek és az idegen gyűlölet ellen erőteljesebben fel kell lépni, és decemberben a tanácsi következtetések után a tanács arra kérte fel az ügynökséget, hogy a tagállamokkal együtt a bevált gyakorlatok cseréjét erősítse fel, illetve a gyűlölet, büntet, a gyűlölet büntényekkel kapcsolatban állítson fel megfelelő, egy, egy munkacsoportot és megfelelő módszereket dolgozunk ki. Az olasz elnökséggel egyébként nagyon szorosan együttműködünk, és várjuk a fejleményeket innen a parlamentből is. Harmadik témám a bevándorlás a migráció kérdése. Hallgattam a, az előbbi hozzászólókat, ami vitánk előtt. A migrációnak nagyon komoly alapjogi vetülete is van, hiszen védenünk kell az Európába érkező migránsokat. A földközi tengeri eh, Task Force, amiben a mi ügynökségünk is munkálkodik, nagyon fontos eszköz, fontos kezdeményezés a Mare Nostrum és ugye Olaszországból ebbe a munkába, ebben a munkában részt vett, vagy részt fog majd venni, vagy ennek az életében a Frontex Plusban, ban vagy bárhogy is hívjuk ezt, majd részt fog venni a mi ügynökségünk is. Nos, hogyan lehetne ezt, ezen a helyzeten valahogyan javítani, hogyan lehetne, ö, csökke, hogyan lehetne javítani a migránsok helyzetét. Szerintem az egyik lehetőség az, hogy biztosítani kell azt, hogy Európában legálisan is be lehessen vándorolni. A másik módja annak, hogy javítsunk a helyzeten az, hogy ne büntessük azokat, akik segítséget, humanitárius segítséget nyújtanak a migránsoknak, tehát megmentik őket a tengeren, vagy élelmiszert, szállást biztosítanak neki. Ez egy nagyon fontos szempont, és azt hiszem, hogy ezzel elkerülhető lenne jó néhány katasztrófa. A migránsok helyzete rendkívül súlyos, ugye hallottuk ezt, az előbb is, és éppen ezért ezt fölismervén az olasz elnökség és az ügynökségünk éves konferenciájának témája pontosan ez lesz, a migráció. Egész, egész pontosan arról fogunk beszélni, hogy a migrációt és a migrációs politikát az EU-ban hogyan lehetne fenntartható alapjogi vagy egy alapjogokon alapuló megközelítéssel végrehajtani. Nos. Kérem, hogy olvassák el azt az anyagot, amit kiosztottunk. Ebben összefoglaltuk azt is, hogy mik voltak az elmúlt évek prioritásai. Nagyon érdekes olvasmány, kérünk, kérem, hogy olvassák el. Idén azt hiszem, itt is előre jutottunk. Az alapítás óta fontos az, hogy ahogy az Európai Unió, az Európai Uniós integráció fejlődik, úgy fejlődjön az alapjogok védelme is. Néhány hónappal ezelőtt fogadta el a tanács a biztonság, a szabadság öve, térségének újabb jogszabályait, és Éppen ezért azt gondolom, hogy az alapjogok kérdése prioritás, a létező jogszabályok, a létező normák végrehajtása rendkívül fontos. Egy stratégiai keretet szeretnénk létrehozni a alapjogok számára. Van egy külső alapjogi stratégiánk, azt hiszem most eljött az idő annak, hogy egy belső ilyen alapjogi stratégiánk is legyen. egy szakpolitikai körforgást kéne kialakítani az EU-s intézmények között, már végül is van ilyen, de jó lenne, úgy vélem, az európai tagállami parlamenteket, az európai tagállamok tagállami emberi jogi tanácsait, a civil szervezetek is bevonni ebbe a folyamatba. Ezek lennének a javaslataink nagy vonalakban, és Várom kérdéseiket, és szívesen állok rendelkezésükre ma is, és a következő hónapokban is. Köszönöm. Köszönöm szépen Kirom úrnak, most pedig Filip Bajal az Európa Tanástól kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy először is megköszönjem Önöknek, hogy Európa az Európa Tanács képviselőjét is meghívták erre, meghívták erre a mai ülésre, mely az alapjogokkal foglalkozik. Különösen nagy megtiszteltetés szememre, hogy főigazgató asszonynal, François Lebájjal és Morten Kierommal, az alapjogi ügynökség vezetőjével együtt ülhetek itt a pódiumon. Ez is jól mutatja, hogy az önök szakbizottsága számára igazi partner az Európa Tanács, szinte megkerülhetetlen jelzővel is illethetném az Európa Tanácsot, legalábbis ami az alapjogok érvényesülését illeti Európában. Az Európa Tanács Torben Jagland főtitkára által jegyzett jelentésről kellene beszélnem. Először is kontextusban helyezném, általános kontextusban helyezném ezt a jelentést a három állam és fői csúcs Bécs 93 és a legutóbbi a Varsói 2005-ben ez a három csúcs biztosítja a, a, azt, hogy folyamatosan napirenden tartsuk a soft security, az úgynevezett polbiztonság kérdését Európában, a demokratikus jogok érvényesülését, ami egyébként az eh, a mai napig felhalmozódott eh, az Európa Tanács létezésének 66 évtized alatt felgyülemlett szaktudást és jogi hátteret, eh, jogi precedenst foglalja magában. Tehát az első a jogszabályok, a második ennek megvalósulása az úgynevezett monitoring, a harmadik eh, pedig a célzott együttműködés, ez az, amit eh, kínálhat a tagjainak az Európa Tanács. A három eh, fellépési terület közötti kapcsolat az igazi hozzáadott értéke az Európa Tanácsnak. És pontosan a három terület közötti interakció megerősítése céljából e, kérték a főtitkártól a, a miniszterek e, azt, hogy a demokrácia az e, állampolgári jogok és a jogállamiság helyzetére vonatkozó jelentést készítsen el. Ezt először a, ez idén Bécsben május 6-án találkoztak a külügyminiszteri szinten az Európa Tanács képviselői, és itt mutatták be, mutatta be a főtitkár ezt a jelentést de ez nem csak megállapításokat tartalmaz, hanem ajánlásokat is arra vonatkozóan, hogy milyen típusú együttműködést javasolhat az Európa Tanács a tagországok számára annak érdekében, hogy a meghatározott hiányosságokat valahogy pótoljunk. Milyen módszertant használtunk a jelentés elkészítésére? Egy új formába öntöttük a monitoringot, Az Európa Tanács monitoring mechanizmusából következik ez, a konzultatív szervek is ellátják ezt a szerepet. Az Európai Emberjogi Bíróság döntései határozatai ezeknek érvényesülése, amelyet a miniszteri bizottság felügyel, a Szociális Jogok Európai Bizottsága, a, a Kínzes Ellenes Bizottság, a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Harc Bizottsága, a nemzeti kisebbségekhez tartozó a védelmével foglaló, foglalkozó bizottság, a korrupció ellenes bizottság, a pénzmosás elleni bizottság, a azok, e, e, ezek a konzultatív szerek mind-mind hozzájárultak ennek a jelentésnek az elkészüléséhez. A Velencei Bizottságot nyilván mindannyian ismerik, vagy szépen, a amely a az igazságszolgáltatás függetlenségével foglalkozik, nem is, és nem feledkezhetünk meg az emberjogi biztosról, aki az Európa Tanács egyik nagyon fontos szereplője ezen a területen. Nem országról országra vizsgálja a helyzetet ez a jelentés, hanem kategóriákra bontva, tehát a naming and shaming, a megnevezés, megszigyenítés gyakorlatával nem kívántunk élni, inkább azt próbáltuk kiemelni, hogy mely tagállamokban mennek jól a dolgok, illetve melyek azok a tagországok, ahol esetleg apróbb hiányosságok vannak, és ahol ö, ö, javítani kell a helyzeten. A legtöbb országban a kise, nemzeti kisebbségek diszkriminációja, eh, ez 39 országot eh, eh, érint, a, nem meg, a, a megalázó fogvatartás körülményei, ez 30 országot érint, a korrupció, a bűnöldöző szervek által visszelések, a társadalmi kirekesztés, a, a roma kisebbség diszkriminációja, az igazság szolgáltatás függetlenségével kapcsolatos hiányosságok, illetve a, a bírósági eljárások elhúzódása, a migránsok és politikai menedékjogért fordulók szembeni jogok megsértése, illetve a média szabadsága. Nos, ezek azok a területek, amelyeket kategóriánként vizsgáltunk. A diszkrimináció különböző formáit természetesen külön kiemelve vizsgáltuk, például az LGBT közösséggel szembeni diszkriminációt. Nos, ezeken a területeken azt hiszem, hogy ezek a területek többség az önök szakbizottsága számára igencsak releváns. De most, hogy megszületett az jelentés, hogyan tovább? Nos, 47 tagország van az Európa Tanácsnak, és pozitívan reagáltak erre a jelentésre valóban operatív módosításokat próbálnak majd végrehajtani. A főtitkár konkrét javaslatokat tesz majd le az asztalra, amelyek a jelentés javaslatait konkrét intézkedésekre próbálják lefordítani. Még egyszer mondom, tematikus megközelítést alkalmaztunk, ez lehetővé tette, hogy legalább három nagy kihívásra fény minden tag ország esetében. Eh, eh, bizalmas eh, egyeztetések folynak ezen témában, két oldalú egyeztetések a főtitkár és a tagországok képviselői között. Ezek a kihívások vagy hiányosságok adják majd az alapját azoknak a cselekvési terveknek, amelyeket egyes tagállamokra lebontva kívánunk kidolgozni, hiszen azt szeretnénk, hogyha minden egyes Európa Tanács tagállam vagy tagország egy ilyen konkrét, specifikus cselekvési tervvel rendelkezne magunkkal szemben is kritikusak vagyunk a tekintetben, hogy mennyire tudjuk segíteni a tagországot, a tagállamokat ezen a jogok érvényesítésében, illetve a monitoring szerveink működését és a célzott együttműködés tekintetében is találtunk anyagokat, saját házunk táján is. Először is nem létezik konkrét mechanizmus, ilyen monitoring mechanizmus, például a szólásszabadság megsértésére vonatkozóan, vagy a médiaszabadság tekintetében. Persze az Európai Emberjogi Bíróság rendszeresen vélemény ez ügyben, vítéletek tekintetében, de ez mindig ex post utólagos, hogyha már megtörtént a jogsértés, de sosem előzetesen. Éppen ezért el kell gondolkodnunk azon, hogy egy olyan mechanizmust vezessünk be, amely gyors reagálást tesz lehetővé, hogyha ilyen helyzetek alakulnának ki Európában. A határon átnyúló szervezet bűnözés vagy terrorizmus kell csak gondolni, ahol hasonló működik. A másik, gyorsabban, hatékonyabban kell tudnunk reagálni a sürgős helyzetekre. Hogy például adhok látogatásokat vizsgál, tegyünk. Például a CPT, a kínzás ellenes bizottság tudotta például a Majdan téri eseményeket követően gyorsan fellépni. Az early warning korai figyelmeztetési rendszer kidolgozására van szükség annak érdekében, hogy a miniszterek tenács és a főtitkár minél hamarabb tudomást szerezzen arról, hogyha az emberi jogok sérülnek bárhol Európában. Már dolgozunk egy ideje egy ilyen rendszer bevezetésén, mert e, főként a média szabadság területen, illetve az újságírók biztonságát, illetően a, a következő ilyen mechanizmus, amelynek működnie kell, ez a a úgynevezett befagyott konfliktusok, tehát a megoldatlan konfliktusok terén, gondolok itt Abháziára, a Nyeszeren túli területre, csak hogy két példát hozzak. Végezetül a jelentés elkészülte, lehetővé tette azt is, hogy új normatív intézkedéseket is tegyünk, például az információ társadalom fejlődésével kapcsolatban nyilván új normák elfogadására lesz szükség, hogy a tudományos fejlemények miatt. Lehetővé teszi ez a jelentés azt is, hogy stratégi, stratégiai tervezett legyen az a fajta együttműködés, amelyel célzottan segítjük a tagországokat. Végezetül, elnök asszony, tisztelt képviselők, engedjék meg, hogy általánosabb megjegyzéseket is tegyek. A jelent és által lefedett területeken valóban óriási szakértelem halmozódott fel az Európa tanácsnál. Tudom, hogy önök támaszkodnánk, támaszkodnak sokszor a mi szakértelmünkre, de azt hiszem, hogy még nagyobb mértékben figyelembe vehetik a, a különböző monitoring mechanizmusunkat vagy szer, szerveink működését. A, a főtitkár úr is megjelent itt az Európai Parlamentben november 5-én, arra kérte, hogy az Európai Unió mi nagyobb mértékben támaszkodjon az Európa Tanács által begyűjtött objektív és releváns információkra, főként az alapjogok sérülésére Eh, vonatkozóan. Május 6-án a külügyminiszterek eh, eh, találkozóján valóban stratégiai ről beszéltek az Európa Tanács és az Európai Unió között, és gratuláltak az Európai Uniónak azért, hogy, hogy az emberi jogok érvényesülésére vonatkozó kapacitását az Európai Unió megerősítette. Fontos, hogy elkerüljük az átfedéseket, ezt a, a memorandum ban is lefektettünk, amelyet 2007-ben írt el az Európa Tanács és az Európai Unió. Különösen megemlíteném például a Velencei Bizottsággal folytatott együttműködést a Rule of Law Framework keretében, amelyet az Európai Bizottság fordott el, ez ugye a jogállamiság területére vonatkozik. vagy a Justice Scoreboard az igazságügyi ö, eredményjelző tábla terén is együttműködtek a Szevezsel. Hát azt hiszem, hogy ez a Greco a korrupció ellenes monitoring szermunkájában is egyre nagyobb szerepet vállal az Európai Unió. Nos, érdeklődve várjuk azt a döntést, amely értelmében emeltek az Európai Unió proforma is csatlakozhat az Európai Ambarjagi kartához, és remélem, hogy a jövőben is hasonlóan gyümölcsöző és jó lesz az együttműködés az Európai Parlamenttel és azon belül is az Önök Szakbizottságával. Köszönöm. Köszönjük szépen a részletes bevezetést, illetve tájékoztatást a bizottságunkban, kedves kollégák! hosszú felszólalói listánk van azokkal, akik felszeretnének szólalni, úgyhogy le is zárom a felszólalói listát, és a jelentkezést, és felolvasom a neveket. Jó, még, még önt is felírom. Jó, akkor, akkor kettejüket még felírom, de akkor ennyi, jó? Tehát, akkor most felolvasom a neveket, de előtte megadom a szót a koordinátoroknak. Uh, to intervene. So, Holmeyer Becker uh, úr. To the members, and I will like very much all of you to keep. És kérem szépen önöket arra, hogy mindenki tartsa magát a másfél perchez, két perchez azért, hogy meghallgathassuk a válaszokat. O'Gonos, Mrs. Gomez, Mrs. Stevens, Mr. Shogor, Mrs. Post, Mr. Chaki, Mr. Uh, Lenars, uh, Mr. Jurek, Madame Ceballos and Madame Vergia. Did you hear your names? Then the... Hallották a nevüket? Kienge asszony és Matéra asszony is így lezártuk a listát, indítsuk. Becker úr, kérem szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szíves köszönetet mondok. A három lényeges, az alapjogi kérdésekkel foglalkozó terület lényeges intézményeinek a Ezt Belevágok a kérdésekbe. Megidezném, hogy nagyon erős az a benyomás, hogy az intézmények jelentősége, illetve az alapjogi karta jelentősége Európában, az emberei, európai emberek között nem lényeges. Az emberek nem is tudják, hogy itt egy jogerőre emelkedett intézményről van szó, mely az emberi jogok fölött örködik. És ezt én fatális fejleményi tévedésnek hibának tartom. Az emberek nem tudják ezt. Masszívan kommunikálnunk kellene erről. Kérem szépen, hogy ennek tulajdonítsak nagy fontosságot, és válaszolják meg nekem azt a kérdést, hogy mit szándékoznak tenni. A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy időközben részben mm, nagyon megerősödött a gyűlöletbeszédek száma, az ezzel kapcsolatos cselekmények száma, önök is tudják. Röviden tennék ezzel kapcsolatban egy kérdést, és itt az, az iszlám ellenes és a zsidó ellenes nyilatkozatokra is gondolok, kultúrára, művészetre, blogokra, mindenre. Mikor lesz egy európai kezdeményezés arra, hogy jogilag tiltsuk ezeket a jelenségeket? persze szakértemre is szükség van. Azért mondom, mert hazámban, Ausztriában az osztrák kormány most kezdi az ezzel kapcsolatos munkát. A cél az lesz, hogy nemzeti szinten tiltsuk az ilyen cselekményeket. Én pedig Ausztriából kilépve kérem azt, hogy legyen egy európai szintű kezdeményezésünk is. Erre szükség van. Köszönöm. Köszönöm, Becker úr, Zipel asszony. Köszönöm szépen. Becker úr miatt panaszkodik, hogy nagyon sok állampolgár nem tudja azt, hogy mire hivatkozhatnak, milyen jogalapokra hivatkozhatnak. Én azt mondom, hogy hát még ennél is rosszabb a helyzet. Még olyan politikusaink is vannak, akik nem tudják ezt, vagy nem akarják tudomásul venni ha körbetekintünk az Európai Unióban, azt mondjuk, hogy hát szuper a helyzet, mert jobb, mint a világ más tájain. De a jelentések is azt mutatják, hogy az alapjogokat és a jogállamiság alapelvét megszegik. Nem csak különböző embercsoportokat diszkriminálnak, hanem ezek ellen erőszakot is alkalmaznak az LBGT-t említették, a roma családokat, emellett pedig vannak az egész egyszerűen szegény emberek, akik kirekesztettek, és az oktatáshoz és más dolgokhoz nem tudnak hozzáférni. Úgyhogy nincs okunk arra, hogy nyugodtan hátradőljünk és ölbetegyünk tegyünk a kezünket. Nézzünk körbe a tagállamokban, hogy mi történik van egy másik kérdés is, amely aggaszt engem. Sokan beszéltek már az adatvédelemről, Bolyán úr is. Az információs társadalom fejlődése, a digitális tartalmak, digitális szolgáltatások, az, ezek új formái új szabályokat igényelnek. Viszont mi le vagyunk maradva az európai tanács még mindig nem foglalt állást az európai adatvédelmi csomaggal kapcsolatban. És eh, azt látjuk, hogy eh, az NSA botrány eh, követően a digitális tartalom, a digitális szolgáltatások továbbfejlődnek, iCloud, stb. Nagyon sok fejlemény mm, létezik, de ha európai cloudokat fejlesztünk ki, intelligensebb gépjárműveket és hűtőket, ez nem mehet az európai adatvédelmi csomag nélkül, mert ha így, le, így lesz, akkor ez ellenébe megy a mi alapjainknak, annak, amire büszkék szeretnénk lenni, az alapjogok, a magánszféra, a véleménynyilvánítás szabadsága, ellen, akkor ez fog megkérdőjelezni, megkérdőjeleződni, ha nem fogunk világos szabályokat teremteni. Wikström asszony a következő. Köszönöm. Köszönöm mindhármuknak a nagyon érdekes prezentációt. Köszönöm a dokumentumokat is, melyekkel elláttak bennünket. Mindazonáltal egy konkrét tagállami helyzetről szeretnék beszélni, Magyarországról. Aggasztó jelentések érkeznek. Ez a legutóbbi, ami itt van nálam, Reporters Without Borders, és a nyári vakáció alatt, amit Orbán Viktor nyilatkozott, az, hogy a demokráciát szeretné, demokráci- liberális demokráciának szeretne véget venni, ez aggasztó. Ami pedig az auditokat illeti, amelyeket a magyar hatóságok indítanak a azon alapítvány ellen, amely Norvégiából kap támogatásokat, valamint a szervezetekkel szembeni hivatalos rágalmak és az média törvény mind-mind a pluralizmust és a függetlenséget veszélyezteti. 2010 óta az új jogalkotói keretet aláaknázza ez, és szeretném önöktől tudni, hogy mi a véleményük a jelenlegi magyarországi helyzettel kapcsolatban. Az beérkező aggasztó jelentésekkel kapcsolatban mi a véleményük, és mit akarnak tenni? Löbáj asszonytól külön kérdezném, hogy akkor, amikor a bizottság közé tette azt a közleményét, amely az új jogalomsági mechanizmusról beszélt, akkor a bizottság világosan kimondta, hogy ez a mechanizmus most már működik, és lehet alkalmazni. Így a bizottságnak szándékában áll-e egy hetedik cikk előtti eljárást elindít, hiszen Magyarországon a jogállamisági helyzet az uniós értékek komoly megszegését eredményezheti. Önök szakértők, lehet, hogy elkerülik majd a válaszadást, én kérem, hogy válaszolják meg a kérdésemet. E, a 28 uniós tagállam közül az egyikben zajlik ez. Köszönöm, Gomez asszony. Úr, Gomez úr, köszönöm szépen. Alapvető jogokkal foglalkozunk az európai folyamat alapértékeivel, így külön-külön odafigyeltünk az önök prezentációira, és odafigyelünk külön-külön az intézményeikre is. Az én mm, első kérdésem a következő. Az ö, alapvető értékek esetében van-e jel arra, hogy a gazdasági válsággal, a recesszióval, stb a helyzet bonyolultsága azt eredményezte, hogy az alapjogok kevésbé fontosak. A különböző elhangzott pontokkal kapcsolatban szeretnék négy ponttal kapcsolatban további részletekről hallani. Beszélünk a migrációról és a migráció esetében mindig megjelenik az ember csempészet, az ember kereskedelem vonzatai is. Főleg a nők és a gyerekek helyzetéről szeretnék hallani valamit. Az alapjogi ügynökség beszélt arról, hogy az Európai Unióban a nőket szexuális szempontból egyre inkább kizsákmányolják ez a fajta jelenség bizonyos tagállamokban erőteljesebben jelenik meg? Másodszorban, mi a helyzet? Van-e esetleg aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az államiság, illetve a vallás valamilyen módon összekapcsolódnak egymással? Harmadik kérdésem nyelvre, illetve identitásra vonatkozik. Láttuk, hogy ezzel kapcsolatban lehetnek esetleg aggodalmak, a demokrácia, jogállamiság, az önkormányzás, függetlenség, illetve a függetlenedés folyamata, hiszen Európában vannak ilyen jelenségek is, érintik ezek a jogállamiságot, a demokrácia elveit. Végezetül a fogvatartási intézmények, a börtönök. A helyzet romlásához vezetett az Európai Unióban. Elnök közbeszól, kérem fejezze be. Igen, egy delegációval Olaszország, Spanyolországban jártunk, Olaszországban jártunk Nápoly mellett, és nagyon-nagyon rossz helyzetnek lehetünk a tanúi. kínzás, betegség, nem megfelelő bánásmód, ezzel kapcsolatban kérdezni. Köszönöm. Intveld asszony. Igen, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nem tudok itt lenni a mai napon az ülésszak teljes végéig. Meghallgattam a három prezentációt, és az az én benyomásom, hogy, hogy nem ugyanabból a szemszögből nézzük a dolgokat mintha nem is ugyanazon a bolygón élnénk. Ha meghallgatom azt, hogy önök mit mondtak, és mit válaszol a bizottság, azt mondja, hogy minden rendben van, mindent készben tartanak, vajon ugyanarról a dologról beszélünk? Már sokszor elmondtam korábban is. Az Európai Bizottság az alap jogokhoz való hozzáállását kéts, én kétségbejtőnek tartom, kiábrándítónak tartom. Elhangzott az, hogy kézzelfogható valóságról van itt szó az állampolgárok számára. Én úgy gondolom, hogy egyetlen egy állampolgár sem érzi úgy, hogy az Európai Bizottság megvédte az alapjogait az elmúlt öt évben. Hallgassuk meg a két úr által megemlített példákat, Lebály asszony. Megvetté, megvédte őket az Európai Bizottság? Nem, mert rendkívül félénk volt ö, abban, hogy közbeszóljon. A kollégám is beszélt egy másik példáról, említették Orbán urat is, említették, hogy nincs szükség bevándorlásra, mert a mocskos munkát a 10 millió roma fogja elvégezni. Szeretném tudni, hogy a bizottság mit gondol erről. És a bizottság továbbra is elutasítja az LGBT roadmap-et, úti tervet. És a bizottság végül mit tesz majd, hogy megvédje az európai állampolgárok magánszféráját? Azzal zárom, hogyha elmondom, hogy elolvasom ezeket a jelentéseket, akkor Hát úgy tűnik, hogy Juncker úr úgy, dönt, úgy döntött, hogy most már ezt a témát nem külön területként kezeli, hanem a belügyi területként. Köszönöm, Kriszobonosz asszony. Της για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Igen, ami az alapjogi kartát illeti, a, sok minden egyáltalán nem, reali, nem reális. Az emberek jogait újra és újra megsérték a déleurópai országokban azon ö, megszólító intézkedések miatt, melyeket a trojka rót rájuk, és ezt a bizottság támogatta. És a jogsértések példáit meg is említeném Görögországban. a 25 év alatti fiatalok esetében csökkentették a kollektív szerződésben foglalt munkabéreket bizonyos, egy elég jelentős összeggel. Ez ellentmond az alapjogoknak. Főleg a 21. cikket sérti ez meg, amely azt mondja ki, hogy kor alapján nem lehet megkülönböztetésben részesíteni valakit. Hasonló ö, szabályokat ö, vezettek be az elbocsátásokra is, ez az alapjogi karta 30. cikkét sérti meg. Görögországot elítélték azért, meg elhangzott, hogy a szükséges garanciákat Például a felmondási határidőt nem, vették, nem veszik figyelembe. Ami az említett munkabér csükkentést illeti, ez 40%-os is lehet, és bizonyos személycsoportok esetében a nyugdíjazás sem megfelelő, illetve a nyugdíj és az egészségügyi, eljá, az egészségügyi járulékok kialakítása, az egészségügyi járulékok rendszerének kialakítása is az alapjogi kortába ütközik. Az egészségügyhöz történő ingyenes hozzáférés elvébe. Sokan nem is engedhetik meg maguknak azt, hogy kórházba menjenek, vagy gyógyszert vásároljanak E, ezek ellenére azt mondják, hogy az Európai Unióban erősödnek az alapértékek és az alapjogok. Holott rendszeresen megsértik az alapjogokat. A lényeg a költségvetési fegyelem. Ha csak ezt figyelik, veszik figyelembe, akkor ezzel kötezik majd a tagállamokat arra, hogy megsértsék az alapjogokat, és az állampolgárok teljesen szegényé válnak. Sajnálatos módon egyet kell értenem azzal a kritikával, ami az Európai Bizottságot érte. Nem csak azért, mert kicsit, kicsit félénk az Európai Bizottság, hanem azért, mert felelős azort, felelős azért, például a trojka politizáláson keresztül, hogy az emberi jogokat sárba tiporják különböző tagállamokban. Például van egy tanulmány az emberek öngyilkossági hajlamáról, nem a bankárok öngyilkossági hajlamáról van itt szó, a krízis miatt rendkívül sokan ö, vetnek véget saját életüknek, és Portugáliában ez ö, bizony észrevehető. És ezért szerintem valamilyen, szí, valamilyen szinten a ö, trojka is okolható a gyerekek, a nyugdíjasok, akiknek ellopták a nyugdíját. Sok ilyen ember van. Az Európa Tanács jelentésében van egy fejezet arról, hogy a korrupció és a pénzmosás között milyen a korrupció, a pénzmosás és az em, a jogállamiság nem tiszteletben tartása és az emberi jogok nem tiszteletben tartása között milyen nyilvánvaló, milyen nyilvánvaló kapcsolat van. Nem arról az, hogy nincs pénz, csak ezeket offshore cégekhez menekítik ki, vagy adóparadicsomokban vannak ezek. Az Európa Tanács jelentése rámutat arra, hogy a tagállamok bizony nem tesznek eleget vállalásaiknak. A pénzügyi nyomáz, nyomozások, a lefoglalások, az elkobzások területén nem haladunk úgy, ahogy kéne. Elnézést kérek, de a bizottságnak mindenképpen jobban figyelembe kéne vennie eh, az emberi jogi megfontolásokat, és ne, figy- ne felejtsük el azt, hogy a Szociális és Foglalkoztatásügyi Bizottság ezzel kapcsolatban mit mondott ki. A különböző szociális szolgáltatásokban is megnyilvánul ez, de a bíró és a rendőrségi apparátus ban is látható ez, hiszen nekik kéne a szervezet bűnöző, bűnözés ellen fellépni. Sokszor azért lesz valakiből Európában dzsihadista, mert annyira reménytelenek érzi az életét, annyira nincs esély arra, hogy munkahelyhez jusson. Orbán úr kijelentette, hogy egy nem liberális államot épít. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nehéz sors vár az emberi jogi szervezetekre. Köszönöm, Stevens kolléga. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani a három felszólalónak az érdekes prezentációkért. Az, amit a kollégák elmondtak, azt nem fogom elismételni, viszont abszolút prioritásokról van szó, ahhoz, hogy minden ember érdekében munkálkodjunk. Magánszféra védelme, az egészségügyhöz való hozzáférés, a biztosító társaságok, stb. Néhány ilyen társaság egészségügyel kapcsolatos kérdést tesz fel, de ez semmi közök. A biztosítás esetében ez diszkrimináció. Megállapítják azt, megnézik azt, hogy milyen genetikai eltérések vannak, amely betegségekhez vezethet. Ez diszkrimináció. Tudnunk kell azt, hogy milyen mértékűek ezek a, a jogsértések. Olvastam a különböző vizsgálatokat, amelyek a melegek elleni gyűlöletbeszédekről, a zsidók elleni gyűlöletbeszédekről beszéltek, de a fogyatékkal élő személyek, illetve különböző kisebbségi csoportok is előtérbe kell, hogy kerüljenek. Nagyon kevéssé figyelnek ezekre a személyekre azt kérem, hogy ezeket a csoportokat se felejtsék el. Beszélnek a gyűlöletről, illetve a gyűlöletek kapcsolatos cselekményekről, de gondoljunk azokra a személycsoportokra is, akik nem tudnak mindenhez ugyanúgy hozzáférni, mint önök. Tehát az ilyen embercsoportokkal is foglalkozni kell, az ilyen kisebbségekkel. A fogyatékkal élők továbbra is várnak egy irányelvre, amely a mindennapi életben, a sportban, a kultúrában való diszkriminációmentes részvételre vonatkozik az ilyen csoportoknál. Tehát nem csak a munka területén ne részesítsék őket diszkriminációban, hanem a mindennapi élet más területein is, például sport során vagy a kulturális életben való résztvétel során sem. Ha megnézem Belgiumot, a fogyatékkal élők nem is rendelkeznek megfelelő pénzügyi eszközökkel, nem tudnak mindent maguk állni, ez jelentésekben is szerepelnek. Viszont az esélyegyenlőség gre is gondolnunk kell, sokkal határozottabban kell fellépnie az államnak. Az állam játszon ö, példamutató szerepet. Köszönöm. Jó, Mr. Sógor úr következik. Thank you, I have, uh... Köszönöm szépen. Kérum úrhoz szeret, úrnak szeretnék föltenni egy kérdést. Vajon az ő ügynöksége, ez az ő ügynökségük feladata az, hogy adatot gyűjtsenek az összes tagállamról, Furcsa, hogy a kisebbségekről, a különböző etnikumokról egyáltalán nem gyűjtöttek adatot, ez hiányzik a jelentésből. Hogyan végezhetik munkájukat, hogyha a kisebbségek helyzetét ignorálják? Hogyan veszik be az alapjogi politikába, az alapjogok védelmébe ezt egyáltalán? monitorozzák ezt? Nyilván nem a migránsokról beszélek most, hanem a hagyományos tagállami kisebbségekről, kisebbségekről ezek EU-s polgárok és az EU lakosságának 10%-át teszik ki. Köszönöm, Poszt asszony következik. Tack så mycket fru ordförande och eh, tack för de tre olika rapporter och informationen som vi har fått.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 a jobb oldal a demokratikus folyamatokat ellenzi. Az EU-nak nagyon óvatosan kell bántani, bánnia a rasszista megnyilvánulásokkal. Itt a parlamentben jelen vannak a szélsőjobbadali erők is, Svédországból az úgynevezett svéd demokraták vannak itt. A választási kampány alatt és a tagállami választási kampány alatt gyűlöletbeszéddel próbálkoztak, tehát a romák ellen diszkri diszkriminatív megjegyzéseket tettek. Az integrációs tervet tekintvén figyelembe kell venni azt is, hogy, hogy a romákat különösen súlyosan érinti a gyűlöletbeszéd jelensége. Itt nem csak arról van szó, hogy a romák lakhatását meg kell oldani. A romák többségének az életét kell megváltoztatni. A diszkrimináció mindenhol jelen van. És sokszor a romák a legfőbb célpontjai a diszkriminációnak. Aztán a nők elleni erőszak kérdése. Ez is nagyon aggaszt. A művi elvetéléshez való jog is nagyon fontos számomra, aggaszt, hogy van, ahol ez nem létezik. Nagyon komoly a nemi alapú megkülönböztetés elterjedése is. Kérdésem, hogy foglalkoznak-e azzal, hogy a nők elleni diszkriminációnak milyen eszközei lehetnek. És mi a helyzet olyan esetekben, amikor a különböző jogok egymással szemelnek, például a véleményszabadság joga, illetve a mások jogainak a megkurtítása. Mennyire megengedhető az, hogy például oktatási intézményekben náci véleményeket, megnyilatkozásokat hallhassunk. Svédországban jelenleg arról azt láthatjuk, hogy a zsidó közösség még soha nem volt ennyire megfélemlítve, sohasem érezte magát ennyire megfélemlítve, mint a második világháború óta. Nagyon sok gond van Svédországban, például az, az is gond, hogy a rendőrség hogyan viszonyul a romákhoz. Köszönöm. Yes. Mm-hmm. Oh. Excuse me, Madam Chairperson, thank you very much for the floor. Um, Elnézést, elnök asszony, köszönöm a szót. Nos, az alap jogok esetében, engem is, jelentés esetében engem is aggaszt az, hogy hiányzanak, hiányoznak innen a, a kisebbségek, remélem ezzel majd foglalkoznak. Az alapjogok az, idén februárban fogadtak el egy stratégiát az alapjogokról. Jó lenne, hogyha a nemzeti kisebbségek esetében egy normát fogadnának el, amely el amely elkerülni azt, hogy kettős mércét alkalmazzanak irántuk. A hagyományos nemzeti kisebbségek esetében az EU lakosság 10%-áról beszélek, ezek olyan EU-s lakosok, akik már hosszú évszázadokon óta élnek Európában, az európai örökség, kulturális örökség letéteményesei. A bizottság és az ügynökség, az alapjogi ügynökség felé fog. Milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban? a hagyományos nemzeti kisebbségekkel hogyan fognak foglalkozni az ő jogaikkal, és milyen módon fogják ezt vizsgálni, ellenőrizni. Mikor lesz egy átfogó Európai Uniós védelmi rendszer, hogy a, ezeknek a kisebbségeknek a nyelvét és a létezését védjék? Köszönöm. Köszönöm, Csáki úr, Lenners úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a három előadó felszólalását is. Röviden fogalmazok. Ezekre a jogokra szükség van az, hogy az emberek megbízzanak egymásban. és az Európai Unió hitelessége szempontjából is nemzetközi szinten. Ha mi más országoktól azt kérjük, hogy tegyék rendbe dolgaikat, akkor nekünk magunknak is rendbe kell tennünk a dolgainkat. Láthatjuk, hogy azért nem minden téren tettük már rendbe a dolgainkat, de azért tettünk lépéseket. Az alapjogi ügynökség egy ilyen lépés azért, hogy aztán legyen egy stratégiai keretünk az Európai Unión belül megkérdezném, hogy hogy néz ki ez, mi az önök eh, víziója ezzel kapcsolatban? Tagállamokra nézve elemzésekkel fogunk majd dolgozni, vagy lesznek az országok számára ajánlások? Új eszközökre is szükségünk lesz, nem csak a hetedik cikkre, amelyről már említést tettek. Mi lesz az Európai Parlament szerepe ebben a folyamatban? Néhány évvel ezelőtt a belügyminiszterek azt mondták a holland miniszterrel együtt, hogy vegyük figyelembe ezeket az értékeket, és hogy az ezzel kapcsolatos vita hol tart, és hogy lehet-e előrelépni. Köszönöm. Jó, Mr. Jurek. Jurek úr. Madame la Présidente. Euh, Köszönöm elnök asszony. Csak az Európa Tanács jelentésével foglalkoznék, megragadva a lehetőséget, hogy itt van a képviselője annak az Európa Tanácsnak, amelyeknek mindannyiunk hazája egyébként tagja. Ez a jelentés az elő szóban szól az ukrán helyzetről, Janukovics elnökről, a demokrácia korlátozásáról, az igazságügy működésképtelenségéről, ez okozta a, a forradalmat. A krimi félszigeten tapasztalt orosz agresszióról nem beszél, nem mond semmit az oroszországi demokrácia helyzetéről. Minden uniós tagállam az Európa Tanács tagországa is, ahol Oroszország is tag. Nem hunyhatunk szemet a jelenlegi helyzet felett. Például, hogy Oroszországban egy normális elnökválasztásra nem kerülhet sor. Boris Akunin a, a nagy orosz irodalmi hagyomány továbbvivője is megszólalt. Egyszerűen elképesztőnek találja az oroszországi társadalom helyzetét. Beszéltünk Magyarországról, a Oroszországban egész egyszerűen nem beszélhetünk demokráciáról, e, demokráciáról, ez nem megy. Az Európa e, tanács e, tagjáról van pedig szó. Egy szomszédos országot lerohant Oroszország. És mi egész egyszerűen nem vagyunk hajlandóak látni a valóságot. Kedves kollégák, hogyha tudják, tudnák, a memóriál szervezet helyzete, aki a kommunizmus áldozatai nak emlékét őrzi, hiszen a, a, a, a, a, a, a Szovjetunióban például a nemzeti kisebbségeket üldözték. Nem tehetjük meg hogy nem foglalkozunk az orosz demokrácia helyzetével, illetve az orosz demokrácia hiányával. Köszönöm. Madame Ceballos. Bájusz asszony következik. Jag vill börja med att tacka alla tre föredragandena. Det har varit väldigt intressant att... Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes hozzá szólásokat hallottunk a meghívott vendégektől, és az írott anyagaink is nagyon érdekesek a harmadik országokat könnyű kritizálni, nagyon könnyű más szemével a szálkát megtalálni, míg sajátunkban a gerendát sem lejjük. Ahogy azt mondani szokás, azt hiszem, hogy nagyon könnyű újra mutogatni, nagyon könnyű kívül problémákat látni, miközben a saját házunk táján egyáltalán nincs minden rendben. Pedig ugye az alapvető feltevés, hogy Európában minden szép és jó. De hát nézzük csak meg az új spanyol törvényt, a tüntetők, tüntetők jogait az alapvetően sérti, pedig ez is egy alapvető jog. A kisebbségi jogok sérüléséről hallhattunk, a szólásszabadság sérüléséről, és így tovább, és így tovább. Így tehát a kérdésem a következő. Egy emberjogi stratégia készül? Hogyha igen, akkor mindenképpen országunként lebontva kellene ennek működnie. és minden tagállamnak van vaj a füle mögött, ezekre a hiányosságokra rá kellene világítani. Szerintem nagyon rossz javaslat az, hogy az új bizottság felállásáig halasszuk ezt az egész ügyet, hiszen így nem fogunk tisztán látni az ügyben. És kollégák, Verzsia asszony, Kienge és Matera asszony szeretném még hozzászólni. Hogyha nem tartják az egy percet, akkor kifutunk az időből a vendégeinktől semmiféle válaszra. tett van. Öt éve asszisztálunk ez az egész nagy színházhoz, az Európai Emberjogi Egyezményhez való csatlakozásról beszélünk, és pár hét lesz az egész, aztán pár hónap, aztán most úgy néz ki, hogy pár év lett belőle, és az Európai Bíróság döntésére várunk. Úgy tűnik, hogy talán végre valahára lesz ebből valami. Beszélt a kívásokról is, igen, az unión belül is vannak problémák. Már nem hivatkozási pont az Európai Unió, mint korábban volt. Oroszország egyébként nem a mi kompetenciánk, ha már itt tartunk. Ez a külügyi szakbizottságra tartozik, és vannak közöttünk olyanok, akik mindkét szakbizottságban munkálkodnak, nem mindig összhangban. Európai értékekről beszélünk, az iszlamofóbia talán e, jó lenne, ha kicsi visszábszorulna. Úgy érzem, ahogy Cecilia Westrom is mondta, e, a magyarországi helyzet igencsak e, szimbolikus, az Európa Tanács munkája nagyon hasznos volt ez esetben is, hiszen a Velencei Bizottság megkövetetlen volt ez ügyben. Juncker úr is mondott egy-két dolgot, nem volt annyira határozott, mint Barroso úr. Majd meglátjuk, hogy ez hova vezet. Az elnök megszakítja Verzsia asszony. C'est vous qui voudrez la, la, If you don't get answers, then I'm sorry. Hát, ha nem tartják be az egy percet, akkor nem lesz válasz. Hát most aként tényleg akarnak választ hallani, akkor tartsák be az egy percet, az asszony. Sare da zero, perché è partito il cronometro, mi avete rubato già 14 secondi. Ok, grazie. E, uh, io, Hát a... elnézést, hogy jó lenne, hogyha visz... nulláról kezdenik a számlálás. Köszönöm. Nos, a fogvatartó és kitaszító ö, intézményekben, a másként befogadó intézményeknek is hívunk, nagyon komoly ö, gondok vannak, ö, az emberi jogokat nem tartják tiszteletben, és nagyon sok európai vezetőnek vannak rasszista vagy idegen gyűlölő megnyilvánulásai, ezzel miért nem lépnek fel? Még, még egy kérdés vannak olyan tagállami jogszabályok, amelyekben diszkriminatív törvények vannak. Ezeket a törvényeket el kéne töröltetni. Például azzal kapcsolatban, hogy a bevándorlók vagy illegális bevándorlók gyerekeit hogyan kell anyakönyvesztetni. A kínzás is ilyen. Ezzel ellen miért nem lépnek fel? Aztán Olaszországban például, vagy máshol is nagyon fontos lenne a különböző védő szervek, vagy őrző szervek fellépése. Köszönöm. Mátér asszony, én nem értem, hogy a kollégák miért beszélnek, anélkül, hogy kérdést tegyenek fel, és nem hagyják, hogy válaszoljanak a, válaszoljanak a szakértőink. Én megpróbálok jó példával előjárni, előve, előjárni, egy kérdést szeretnék feltenni. Úgy kéne szerintem felépni az Európai Bizottságnak, és úgy kéne védeni az európai jogokat, hogy ne legyen átfedés, ne legyen túl sok intézmény. És mi a helyzet az európai börtönök helyzetével, hogyan lehetne ezen javítani? Hát látják, így kell kérdést feltenni. Köszönöm. Akkor Löbáj lasszonynak adom meg a szót. Euh, Először is szeretném megköszönni a kérdéseiket, amelyek jól mutatják, hogy a, a, mennyire fontosak mindenünk szemére az, az emberi alapjogok. Sosem mondtam azt, hogy minden tökéletes ez ügyben e, Európában. Talán a közeljövőben remélhetőleg e, már jobban állunk majd, de de a, a, a válság éveiben nem csak gazdasági jogok sérülnek, hanem elharapózik a gyűlölet, beszéd, a, a, a, az intolerancia. Tehát messzálljon tőlem azt, hogy azt mondjam, hogy alapjogi ügyben minden rendben van. Az elmúlt években Az Európai Bizottság minden e, alkalmat megragadott arra, hogy e, közbelépjen, amikor úgy éreztük, hogy az emberi jogok Európában sérülnek. Hoznám itt például a magyar e, kérdést, amelyet említettek. Nem lehet azt mondani tényszerűen, hogy mi semmit sem tettünk Magyarország ügyében. Nem. Az Európai Bíróság elé citáltuk Magyarországot, ezt az ügyet, ezt a jogsértési eljárást meg is nyertük, ugye ez a bírák korai nyugdíjazásával volt kapcsolatos, és többször felszólítottuk Magyarországot az a bizonyos alapjogok tiszedben tartására, így teszünk majd a jövőben is. Megvannak persze a mechanizmusok arra, hogy a válság helyzetben fellépjünk, hogyha ezt a helyzet szükségelteti. Láthatták például, hogy a párbeszéd, az eszmecsere alapvető része eh, ez, ennek a folyamatnak. Nem egy hetes cikk szerinti eljárásról beszélünk, minden alkalommal nem kell a, a végső eszközökhöz nyúlni. A párbeszéd az, ami igazán segít a legtöbb esetben, nem lehet verébb rágyúval lőni, ahogy azt mi felénk mondják. Éppen ezért láthatjuk azt, hogy Magyarország igenis meghozott olyan intézkedéseket, amelyek például az Európai Bíróság eh, szólította fel eh, az országot. Máshol is van probléma, nem csak Magyarországgal, de újabb problémákat látom Magyarország esetében. Éppen ezért eh, árgus szemekkel figyeljük azt, hogy valóban érvényesülnek-e a, az alapjogok minden tagállamban. Ha megengedik, akkor egy szót szólnék az adatvédelemről is, amely több kérdésben is felmerült. Szippel asszonyjal csak egyet érteni tudok, aki azt mondta, hogy az Európai Unió a legelső dolga az kell, hogy legyen, hogy elfogadjuk az adatvédelmi jogszabályok reformját. Hogyan lehetünk hitelesek például a külső partnereinkkel szemben, hogyha a saját magunk között nem tudunk megállapodni ez ügyben, pedig alapvetővé válik a magán jellegű adatok védelme, magánéletvédelme. Ha ezt nem tudjuk e, saját házunk táján rendbe tenni, akkor hiteltelenek leszünk a külső partnerekkel szemben, hiába követeljük tőlük ugyanezt. Ez kell, hogy legyen az, az alapja. Eh, lépést kell tartani a, a, a technikai fejlődéssel. Ehhez szükség van egy megfelelő keretre, amely védi az európai polgárokat és az európai polgárok adatait. Egy igazi társadalmi eh, kihívásról van szó, hiszen az új technológiák áthálózzák életünket. Tehát valóban eh, ezzel a reforma, eh, ennek szükségességével maximálisan egyetértünk. Az adatvédelmi szerveknek nagyobb hatalomra van szükségük. Morten jelentését például pont az Európai Bizottság kérésére készítették el, mert azt hiszem, hogy mindenkinél jobban tudjuk, érezzük, hogy mennyire fontosak ezek az adatvédelmi szervek, nagyobb, több emberre, pénzre, nagyobb szankcionálási lehetőségekre van szükségük. Mi soha nem mondanánk, hogy nem kell tenni semmit ez ügyben, éppen ellenkezőleg. Innefeld asszony sajnos már nincs itt, úgyhogy az ő kérdésére hiába is válaszolnék. Ami bekerül kérdését illeti, úgy tűnik, hogy mindannyian azt mondjuk, vagy sokan azt mondták, hogy az emberek nem, nem, nem, nem tudják, hogy milyen jogaik vannak. Ezzel alapvetően egyetértek. Az jogaikkal az emberek gyakran nincsenek tisztában. sokszor pont a tudatlanságból, a jogok nem ismeretéből adódnak ezek a problémák, ezen a téren, a tájékoztatás terén is van még bőven tennivalónk. Nem kellene mondjuk egy jogi kezdeményezést tenni, mondjuk a rasszista és antiszemita beszéddel szemben, már egy kerethatározat született ezügyben, december 1-től fogva az Európai Bizottságnak meg lesz az a joga, hogy jogsértési eljárást kezdeményezzen egy olyan tagállammal szemben, amely ezt a kerethatározatot nem tartja tiszteletben. Ami a gyűlöletbeszélet és a hasonlókat illeti, nos, együttes felépésre van szükség, nem csak az itt mellettem ülő úri emberekkel és az ő ö, intézményeikkel, hanem a tagállamokkal karöltve kell fellépnünk a diszkrimináció, az antiszemitizmus ö, ellen. Ez nem egy ember ügye, nem egy intézmény ügye, mindenkinek ö, a saját hatáskörén belül fel kell lépni ezen jelenségekkel szemben. közös fellépésre van szükség, e, e, és határozottan kell folytatni ez irányú fellépésünket, mert e, csak azért, mert válság van, nem tűnhetnek el ezek az alapvető jogok, sőt, pont ilyen válságos időkben fontosak, fontos az alapjogok érvényesülése. Köszönjük Lebály asszony! Kérem, kérem, hogy egy kicsit fogják rövidebbre, mint azt a Lövály asszony tette, mert a tolmácsok munkaideje lassan lejár. Uh, Köszönöm szépen három percben. Először is egy általános megjegyzésem lenne. Európa, mint referencia. Hát igen, Európa továbbra is referencia az Európa Tanács, Alapjogi Ügynökség és más intézmények vannak, átláthatóság működik, nálunk eh, itt vannak a folyamatok, eh, és megpróbálunk a különböző problémákkal foglalkozni. Emiatt vagyunk mi ö, eh, referenciák a határainkon kívül is. Tehát Európa továbbra is nagyon sok mindent tesz, a bizottság is, és mások is vezető szerepet töltünk be ebben a folyamatban. Ami a kartát illeti, azt mondom, hogy még többet is tehetnénk. Mindenkinek van egy okostelefonja. Az okostelefonra pedig le lehet tölteni a karta applikációját is. Mindenkinél ott lehet kézni. Én tudom, hogy vannak olyanok, akik ezt használják, diákok például, ez is módja annak, hogy hozzáférhetőbb legyen. Ami Magyarországot illeti, és az, hogy az ügynökség mit tesz. Az ügynökség egy jelentést készített el 2013 év végére, megnéztük a, a szélsőjobb helyzetét Magyarországon, az extrémizmus helyzetét Magyarországon, illetve megnéztük a görög helyzetet is. Itt az alapvető jogokat megkérdőjelező helyzetekről van szó. Wikström asszony azt mondta, hogy mi nem foglalkozunk ezekkel a problémákkal. Az ügynökség esetében oda kell figyelnünk, hogy mi a mandátumunk. És remélhetőleg mm, az ügynökség mandátumát meg is fogják tudni beszélni és ha erőteljesebb a mandátum, akkor jobban is meg lehet vizsgálni ezeket a kérdéseket. 7-8 éve működünk már, beváltunk, mint intézmény, de azért persze vannak hiátusok is, talán ez az egyik, és remélhetőleg az ezzel kapcsolatos vitába a parlament is beleszáll majd. Ami a fogyatékkal élők helyzetét illeti, azt mondom, hogy az ügynökség egy sor jelentést megalkotott a fogyatékosságokra vonatkozóan. A gyűlölettel kapcsolatos bűncselekmények témájában nem, és itt lényegre tapintottak. Olyan országokról van szó, amelyek esetében már készítettünk kérdőívet, és megpróbálunk még többet tenni azért, hogy megnézzük, hogy mi van a fogyatékkal élők ellen elkövetett ilyen jellegű bűncselekményekkel, mi a helyzet, mert egyébként egy riasztó jelenségről van szó. A parlamentnek pedig a horizontális irányelvet kell támogatnia az ügynökség számára. Erre nagyon-nagyon szükség van. Említették a romákat is néhányszor és említették a szegénység, valamint a diszkrimináció témáját. Egy megkérdezést bonyolítottunk le a, a roma népcsoport keretében, roma népcsoportban, és az őket körülvevő, a körülöttük élő népcsoportok esetében is 11 országban nagyon fontos munka ez, nem csak a romák kontextusában, hanem más ezzel összefüggő kérdések kontextusában is. Ami pedig a kisebbségeket illeti, a nemzeti, az etnikai kisebbségeket, már készítettünk néhány jelentést. Van egy sor olyan ö, probléma, amely az ilyesfajta kisebbségeket ér, ö, érinti, viszont nekünk nagyon kicsi a kompetenciánk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Keveset tudunk tenni, de azért amit tudunk, azt az ügynökség tesz. És én itt abban is hagyom, de biztos vagyok abban, hogy nem sikerült minden kérdést megválaszolni. Remélhetőleg azonban hamarosan visszajöhetek még ide. Köszönöm szépen. És akkor Bolyór. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm a képviselői kérdéseket is. Általánosságban válaszolva, alapvetően az Európai Unió és az Európa Tanács célja ezen a téren megegyezik. Nem más, mint a tartós béke garantálása, az állampolgárjogok, a demokrácia és a jogállam garantálása a kontinensen. A célunk azonos, eszközénk mások. Mi a peer-to-peer -peer pressure-t, tehát az egymásra való nyomásgyakorlást tudjuk alkalmazni, mert egyrészt a hiányosságokat állapítjuk meg a tagállamokban, de milyen kötelezettségekről van szó? Azon egyezményekből származó kötelezettségekről, amelyeket pontosan az Európa Tanács tagországai ratifikáltak. A monitoring testületek és az amerikai bíróság azt vizsgálja, hogy ezeket a vállalásokat teljesítik-e. Hogyha nem így van, akkor az Európa Bizottsággal együttműködve azt javasoljuk, hogy együttműködési program keretében eh, orvosoljuk a helyzetet. Konkrétabb eh, válaszok bekerül a gyűlöletbeszéd. Valóban eh, komoly probléma egy pán-európai kampányt indítottunk pár évvel ezelőtt a, a gyűlöletbeszéd ellen. Jogszabályok elfogadását is javasoltuk annak érdekében, hogy határozottabb legyen a fellépés a gyűlöletbeszéd ellen. Az Európai Emberjogi Bíróság több ítéletet is hozott ez ügyben, amelyben kimondta, hogy a gyűlöletbeszédre nem terjed ki a tízes cikk a, a, a szólásszabadság. Az adatvédelem a következő téma, valóban ez komoly prioritás. A, a big data, a nagy adat elemző ügyről mindannyian hallottunk, mi azt szeretnénk, hogyha ez az 108-as személyes adatok védelméről szóló egyezmény módosulhatna, hogy a mai helyzethez alakítsuk ezt, és figyelembe vegyük 81-es egyezményről beszélünk, azóta rengeteg bíróságítélet is született, óriásit változott körülöttünk a világ, éppen ezért, ahogy Lösz Stevens asszony is mondta, ez prioritás Magyarország, kérdése felmerült. Bizonyos fejlemények, események aggasztóak voltak számunkra is. A Velencei Bizottság éppen ezért a magyar szervekkel folyamatos kapcsolatban volt annak érdekében, hogy szakértőink például a médiaszabadság és az igazságszolgáltatás tekintetében segítsék Magyarországot a helyzet oroslásában. A gazdasági válságról is többen beszéltek. Ez nem lehet kifogás Eh, arra, hogy az emberi jogok, a szociális jogok sérüljenek, hiszen a szociális jogok és az emberi jogok eh, egyek és elválaszthatatlanok. A görög képviselő úr, most a nevét nem találom hirtelen, aki az Európai Szociális Jogok Bizottságának a példáját hozta fel, a megszorítások egész egyszerűen nem mehetnek a szociális jogok kárára. A, a börtön viszonyok újra és újra felmerülnek Olaszországban. Matera asszony kérdésre reagálva, az olasz szervekkel együttműködtünk ez ügyben, a kínzás ellenes bizottság eh, pedig eh, a befogadó táborok ügyénben eh, komoly munkát végzett, annak érdekében, hogy az administratív, a bevándorlók administratív fogatartására vonatkozó normákat európai szinten standardizáljuk. Tehát, hogy milyen körülmények között lehet őket hosszú idő keresztül eh, befogadni, eh, fogva tartani. Az isztambuli egyezmény célja a, a nők elleni erőszakkal felvenni a harcot. Ez egy roppant hasznos eh, eszköz, ennek is megvan a saját monitoring szerve, Grevio nevet viseli. A követ következő alkalommal talán erről is szél, alaposabban mm, beszámolhatok. Az Európa Tanács rendelkezik a nemzeti kisebbségek védelmére szóló kötelező erejű eszközzel, és egy konzultatív bizottság minden tagállamba ellátogat, és itt igenis keményen felveti a, a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogainak eh, érvényesülését. Ukrajna kérdése is eh, felmerül a bevezetőjében ennek a jelentésnek. Meg egyszer mondom, ez a jelentés tematikus, nem országról országra soroljuk fel a jogsértéseket, ismerjük ezeket, de eh, bizalmas párbeszédek alapját képezi ez a tagállamok és a főtitkár között annak érdekében, hogy együtt vizsgáljuk meg zárt ajtók mögött azt, hogy hogyan lehet olvasolni ezt a helyzetet. Az Európa Tanács 47 tagországa és Oroszországa eh, elméletileg egyenlő partnerként eh, ül asztalhoz eh, ilyen esetekben. Végezetül, ha megengedik, még egy fél mondatban beszélnék a fogyatékkal élők kérdéséről. Valóban fontos kérdés ez, és éppen ezért az érintett tagországokat fel is szólítjuk arra, hogy ezek, ezt a diszkriminációt szüntessék meg. Sajnálom, ha túl hosszú voltam, de szerettem volna válaszolni a kérdésekre. Köszönöm. Mondja az elnök asszony, köszönöm mindenkinek, a meghívott vendégeknek, a kollégáknak a kérdéseket és a válaszokat. Azt hiszem, hogy hosszú, de roppant érdekes ülés volt. Ez külön köszönöm a tolmácsok eh, munkáját és eh, türelmét, valamint rugalmasságát, hogy négy órával eh, meghosszabbították a munkadéket. Szeptember 24-én és 25-én folytatja szakbizottságunk a munkáját.